Rögtön megadnám a szót a szót annak, aki ezt bemutatja a kolléganőnek, és a kollégákat arra kérem, hogy a vitát is megkezdjük. Fordasszonyon ez szó. Köszönöm szépen elnök úr. Röviden frissítsem a helyzetről hallottakat. Én is elmondanám, hogy mennyire frusztrált vagyok jelenleg, mivel az MV bizottságból még senki nem lépett kapcsolatba, és csak az árnyék jelentéstevők listáját is tegnap kaptam meg megpróbálok majd, megpróbálom fölvenni velük a kapcsolatot, és majd megpróbálunk együtt dolgozni, hiszen nagyon fontos ez az ügy. Az ő kompetenciájuk volt egyedül egy sor ezzel kapcsolatos jogalkotás, különösen a felelősséggel kapcsolatos ügyek, és hát meg kéne nézni, hogy a olyan, olyan kompetenciákat kellene adni nekik a jogalkotásban, amelyeket már amúgy is birtokoltak korábban. Ez lenne az észszerű megoldás. Mindenkit meghívtunk a keddi formális meghallgatásra, és köszönöm az szakbizottságunk tagjainak, akik eljöttek, hogy, hogy eljöttek. Az Envitől is eljött egy árnyékjelentéstevő, de azt hiszem, hogy fontos, hogy tovább lépjünk, mégpedig befogadó módon, tehát ne csak, ne csak az ENVI szakbizottság tagjait foglaljuk be ebbe a munkába, hanem minden más képviselőt is, mivel nagyon fontos kérdésről van szó. Először is, tehát az olaj és gáz biztonságáról van szó, de ne felejtsük el, hogy ezt az egészet egy katasztrófa indította el, a mexikói öbölben történt olajfúrótorony katasztrófa. Nagyon sokan leírták ezt nekem, azt mondták, hogy ez a pokoltornya volt. Egyszerűen nincs meg, nem megbocsátható ez a katasztrófa, hatalmas hibákat követtek el, és amennyire én tudom, legalább annyira a kezelő személyzet hibája volt, mint az eljárások megalkotásának a hibája, és egyszerűen hanyagon vissza, hanyag módon viszonyultak a biztonsághoz a jogalkotók és, a, és az üzemeltetők is. A keddi meghallgatás szerint az ipar és a jogalkatók számára is nagyon jó lehetőség az, hogy most megakadályozzuk, hogy ilyen katasztrófák többé ne történjenek. Tehát a mi vizeinkben, különösen az északi tengeri vizekben azért jobb a helyzet, a biztonsági megközelítést, amit ott használnak, azt kellene alkalmazni, mert hogyha ott ilyet alkalmaztak volna a Mexikóban is, akkor, akkor nem történhetett volna meg a katasztrófa. Tehát az ottani jogalkotást utánoznánk le, és párosítanánk ezt egy nagyon-nagyon erős, tapasztalt jogalkot, szabályozóval, akkor azt hiszem, hogy biztonságban érezhetjük magunkat mert a bizonyos tagállamokban legjobban működő gyakorlatokat kellene elterjeszteni a többi tagállamba is. Még azt szeretném elmondani, hogy na mennyire fontos a független harmadik felek által végzett ellenőrzés, és ez bizonyos tagállamokban már működik is, de nem mindegyikben, úgyhogy itt is a legjobban bevált gyakorlatok átvételét kellene hangsúlyoznunk. Kedden este meghívott a bizottság, hogy találkozzak az Északi Tengeri Offshore Hatósági Fórum képviselőivel. Érdekes találkozó volt, mert ez a fórum most egy sor mediterrán, illetve földközi tengeri ország képviselőjét is magában foglalja, volt olasz, máltai és francia képviselő is, és ahogy én is ajánlom a jelentés tervezetben, a szabályozók közötti információ megosztás nagyon fontos, mert akkor mindenki tudja majd, hogy mik a legjobban bevált gyakorlatok, és ezt nem csak az északi tengeri fórumon kellene elérni, hanem a földközi tengeri fórumon is. Ezért elmondanám a kollégáimnak, akik pontosan ezen dolgoznak az MOLF-en, a Földközi Tengeri Fórumon, hogy ez mennyire fontos és úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban már is történt előrelépés. Leges legfontosabb prioritásunk természetesen az kell, hogy legyen, hogy, hogy a katasztrófákat megelőzzük. Jelenleg a szövegben két dolog miatt aggódom, és ezt az elnökök értekezletével, illetve az, a szakbizottság elnökök érdekezletével is megbeszéltem. Ez egyrészt az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus. Itt arról van szó, hogy ezt meg kell erősítenünk, illetve az általános Európai Uniós katasztrófa megelőzési mechanizmust is meg kell erősíteni. Most ez a reagálási kapacitásokra koncentrál, de a megelőzésre igazából nem, azért nem felelős. Tehát úgy érzem, hogy itt tulajdonképpen áttoljuk a felelősséget egy olyan, olyan, olyan hatóságra, amely amely nem, nem, nem ezzel foglalkozik. A katasztrófa megelőzésénél sokkal szélesebb körű az ipart is be kell vonni. Nem lehet azt mondani a jogszabályalkotóknak, hogy ezt csak oda átadjuk a, a felelősséget átadjuk ennek és ennek a hatóságnak, és akkor ettől fogva nem lesznek katasztrófák. Ennél sokkal holisztikusabb megközelítést kell alkalmaznunk mindennek ellenére természetesen fontos, hogy a, hogy a katasztrófa kezelési kapacitást fejlesszük, hiszen az említett tragédia esetében is nagyon lassú volt a reakció. A, nagyon jó, hogy a, hogy a különböző ipari szereplők többet fizetnek, és jobban megpróbálják a berendezéseket is biztosítani, és hogyha ez nem történik meg más területeken is, akkor gondoskodnunk kell róla, hogy ez elinduljon. Az EMSZ-nak is nagyon fontos szerepe van itt, az Európai Tengerbiztonsági Szervezetnek. Az ő szerepüket is meg kell erősíteni abban, hogy a tengeri szivárgások legalábbis a fúrással kapcsolatos tengeri szivárgások témájába is részt vehessenek, ne csak a hajóktól származó szennyezés témájába. Hát ez nem egészen egyszerű dolog, kedden is hallhattuk ezt, hogy ez nem teljesen természetes, de ezzel kapcsolatban is kicsit ki kell építeni a kapacitást. Nem esetre van bizonyos tapasztalatuk, és hogyha őket bevonhatnánk, akkor koordináltabban tudnánk és gyorsabban tudnánk reagálni az eseményekre. A keddi meghallgatáson azt is hallhattuk, hogyha egy zárt tengerben lenne egy szivárság, mint, szivárgás, mint például a Fekete-tengernél, akkor még nagyobb kockázatokkal járni. ez. Ezért rendkívül fontos, hogy gyorsan tudjunk reagálni. Különösen azért, mert igen, sok tevékenység az EU vizein kívül folyik. Tehát az lenne a fontos, hogy a felelősségünk azokat a vizeket is lefedje, amelyek az Európai Unió területein kívül találhatók. Ez mindannyiunk érdekét szolgálná. Másik dolog, amivel kapcsolatban nagyon örültem annak, hogy a konszenzus szintén erősödőben van ez az információ megosztás hiszen a biztonság nem, senkinek nem saját tulajdona, ez nagyon fontos a az ipar számára. Az ipar résztvevői nagyon sokszor csak informálisan osztják meg az információkat, és nem nemzetközi szinten a titoktartás miatt, és ez pedig nem jó, és az információ megosztás nem is kötelező jellegű. Nagyon fontos lenne, hogy mindenki minél gyorsabban értesülne egy majdnem balesetről, illetve egy, egy valamilyen sajnálatos eseményről. A felelősséggel kapcsolatban ugye az MV volt a felelőse ennek a területnek az elmúlt jelentésekben, a hulladékkal kapcsolatos és a tengeri stratégiával kapcsolatos jelentésekben is biztosítaniuk kell azt, hogy, hogy úgy dolgozzák ki a saját részüket, hogy semmiképpen nem maradjanak hiányosságok a jelentésben. De az biztos, hogy a kompetenciájuk erre meg is van. Tehát biztosítanunk kell, hogy egy olyan biztonsági rendszert alkotunk, amely a legjobban bevált gyakorlatokon alapul, és mindenkit bevon, Biztosítanunk kell azt, hogy az információ megosztás a szabályozókon keresztül nagyon jól működjön, hogy ők is a legjobban bevált gyakorlatokat alkalmazzák, valamint azt, hogy a lehető legjobb minőségű berendezéseink meglegyenek a katasztrófák megelőzésére, illetve ha már bekövetkeztek a katasztrófák, annak elha- azoknak elharabozására. <clears throat> És a jelentés és az információ megosztás lenne a legeslegfontosabb téma számomra ezen a jelentésen belül. A módosítókért köszönöm a kollégáimnak a közeműködést, és bele fogom őket foglalni a jelentésbe. Azt hiszem, hogy Péter Skinner is tud erről még valamit mondani, úgyhogy szerintem adjuk át neki a szót. Köszönöm szépen a segítségét, Skinner kolléga. Nem ön jelentkezett elsőnek, de nagyon kedves, nem sietek azért ennyire, de azért jó meghallgatni ezt a vitát. Megrakadom ezt a lehetőséget. Köszönöm a raportőrnek és az árnyék jelentés tevőnek az együttműködést. Én is ott voltam, tegnap a meghallgatásom, fordasszony, és nagyon fontos kérdések merültek fel. Kiderült, hogy sok mindent kell tanulnunk, főleg az öböl menti katasztrófából, de más dolgokból is, hogy ebben a szektorban bizonyos gyakorlatokat nem szabad folytatni. Az, hogy nem az a lényeg, hogy valaki mentegesse magát, és ne csak akkor tegyen valamit, amikor már bekövetkezett a katasztrófa. Úgyhogy, mivel nagyon nagy a kockázat, biztosra kell mennünk nagyobb környezetvédelmi, közegészségügyi felelősség, és az eljárások, a helyi szintű eljárások is, ahol a cégek nem akarnak együttműködni, mert úgy érzik, hogy vesztenek anyagilag, pedig csökkenthetnék a helyi környezetre gyakorolt hatást és az emberi életveszteséget. Nagyon sokat beszéltünk erről, a helyi szintű felelősségről. Nyilvánvalóan, hogy ezek a fúrótornyok, a tengeri fúrótornyok olyan messze vannak a parttól, hogy egyszerűen sürgősségi mentést, azonnali beavatkozást nem tudunk adni, különösen az északi tengeren. Hiszen itt vannak a legmélyebb kutak és a legrosszabb időjárási körülmények. Nagyon helyesnek tűnik nekem az, hogy ez a legakasztóbb hely, bár a mediterrán és a Fekete-tenger is olyan területek, amik aggasztóak lehetnek. Talán fel lehetne éleszteni, felújítani a kommunikációt és az együttműködést az egész EU-ban. A meghallgatáson megint azt hallottuk, hogy másképp gondolkoznak és cselekszenek, másképp reagálnak a cégek. Nagyon helyesnek tartom, hogy elkezdte ezt a jelentést. Az egyik fő témánk az úgynevezett probléma kezelés, hogy amikor bekövetkezett a katasztrófa, akkor hogy lehet a leggyorsabban kezelni. Ezt láttuk az öbölben is, hogy oda kellett transportálni specialista felszereléseket és specialistákat kellett küldeni oda. Azt hiszem két hónapig tartott ez az egész beavatkozás, pedig Európában mi csak két napot sem szeretnénk várni, csak hogy a logisztika miatt akár 9-30 napig is eltarthat az első lépés. Hát ezért kellene nyomást gyakorolni, hogy ne legyen ilyen késés, hogy hogy merülhetnek fel ilyen logisztikai problémák. Nincsen egy univerzális megoldás, de azt hiszem, hogy fontos, hogy a fedőfelszereléseket előkészítsék, hogyha szükség van erre. Tehát az időbeni szállítás, a megfelelő felszerelés nagyon fontos. Biztos, hogy a szocialisták reagálni fognak, és magyarázatot kell kérnünk az ipartól. Nem elégít engem ki, csak az egyik oldal véleményét hallottam. Már mondtam, nem akarunk párhuzamos jogalkotást. Ez a lényege, a szabályzás, a döntőbíráskodás pontosan mindig a legkisebb közös nevezőre törekszerek az emberek, pedig nem akarjuk ezt. Arra akarjuk ösztönözni a cégeket, hogy együttműködjenek. Hogy ne legyenek ilyen konfliktusok, és ne és megvalósuljon a felelősségvállás. Az EMSA, igen, felelősséget vállal, de a költségek is szerepet vállalnak. Csak hogy, ha európai ügynökségeket használunk, ott szerepet vállalnak a nem EU-s országok is, például Norvégia. Pedig nagyon fontos lenne, hogy mennyi nyomást gyakorolhatunk még tagállamokra és más államokra, pedig együtt kellene működnünk. A szocialisták még reagálni fognak erre, úgyhogy majd még én is visszatérek erre. Örülök, hogy együttműködtetek a jelentéstevővel. Köszönöm szépen, Kárvályó asszony. Thank you very much, President. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék Viki Fordnak köszönetet mondani a jó jelentésért, és azért a nyitottságért, ahogy ezt a munkát végezte. Valamint köszönöm az árnyék jelentős tevők munkáját is. Négy megjegyzésem van a jelentéshez. Erről már beszéltem az előadóval és a sedókkal. Először is Főként az olajjal foglalkozik a jelentés, erre kell koncentrálni, de azért a gázra is gondolni kell, hiszen ez már a címben benne van, olaj és gáz. Erre is utalni kell. A másik megjegyzésem, a jelentés központi kérdése a tagállamok szerepe. Az európai szint hiányzik. És, mint láttuk, sajnos, amikor nagy baleset következik be, akkor nincsenek határok, és koordinációra van szüksége EU szinten. EU szinten fontos szerepet kell, hogy játszon az Európai Bizottság, az Európai már létező ügynökség. Koordinálásra van szó, a legjobb gyakorlat átadására, azután átláthatóságra, információ cserére európai szinten. Például meg kell nézni a légiipart, jó példákat tudnák adni, tudnának adni a légiforgalom koordinálásáról európai szinten, mert a két helyzet között vannak hasonlóságok, és a légiforgalmi ágazat nagyon jól működik a koordinálásban, így a jó példákat át kell vennünk. Harmadik megjegyzés, a jelentés az ipar az ágazat szerepére is hangsúlyt helyez. az ipar szerepét támogatja, de ami a rendeleteket illeti szabályozásokat, a normák megszabását, a koordinálást, ezt a tagállamoknak kell elvégezniük, EU szinten az EU bizottságnak. Egyet értek azzal, hogy az ágazaté a fő felelősség, a felelősségvállalást illetően, a finanszírozás terén, de a szabályozás, a biztonság, a koordinálás, katasztrófa elhárítás esetén legyen a központban, mégpedig ez már közfeladat, állami feladat, úgyhogy itt el lehet választani a magán és állami szektort. Utolsó megjegyzésem, a jelentés az északi-tengeri régióra összpontosít, értem, hogy miért, hiszen a tevékenység nagy része itt zajlik már sok tapasztalatot szerez, szerzett az északi tengeri offshore hatósági fórum, és most a feladatunk az, hogy ezt a tapasztalatot jó gyakorlattá, jó törvényeké fordítsuk a földközi tenger, a balti tenger és a fekete tenger térségében nem szabad csak az európai régiókra korlátozni mindezt, hanem a szomszédos régiókra is gondolni kell, mert ha valami történik például az észak-afrikai partokon, akkor ez az európai országokat is befolyásolja. Ki kell ezt terjeszteni a szomszédos régiókra. Felhívom a figyelmet a 31-es pontra. Itt azt mondtuk, hogy az EU cégei ne ugyanazokat a standardokat alkalmazzák, mikor EU-n kívül dolgoznak. Szerintem ugyanazokat a normákat kell megtartani globális szinten az olaj kitermelő cégek esetében. Köszönöm. Hol asszony? Um, köszönöm szépen, én is köszönöm Vicky Ford munkáját, e, és ilyen nagyon alapos munkát végzett a meghallgatás e, kapcsán is, amit nagyon érdekesnek találtam. Egyetértek Ford asszony alapvető megközelítésével, tehát az, az, azzal, hogy a biztonsági elemzés legyen a központban. Nagyon fontos, hogy megfelelő védelmi, biztonsági rendszerek legyenek, hogy megtaláljuk a legjobban bevált gyakorlatokat, és terjesszük el azokat. Remélem, hogy hogy ami a szövegben már szerepel, azt még egy, azon, arra még tovább tudunk majd építeni, és egy kicsit ki tudjuk ezt bővíteni. Három ponthoz szeretnék megjegyzést fűzni, illetve változtatást eszközölni. Az első arra az a kérdés, hogy mit teszünk annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok valóban megfelelnek a magasra tett mércének, követelményeknek. A jelentés nagyon jól elmondja, hogy mi a fontos, hogy a tagállamok a legjobban bevált gyakorlatokat alkalmazzák, de arra nem tér ki, hogy hogy biztosítjuk azt, hogy a tagállamok ezt valóban meg is teszik. Tehát, hogy ne, legyenek olyan, ne legyen egy olyan vállalat, vagy egy olyan ország, amely amely nem vesz részt az információ terjesztésben vagy más együttműködésben, tehát nem felel meg a felállított követelményeknek. Ez kicsit nehéz kérdés, ugyanis én jónak tartom a jelentést, és szimpatikusnak tartom azt, hogy a a, csak, csak maga az a tény, hogy az európai szintű ö, ellenőröket beállítjuk, az nem biztos, hogy erősíti az ellenőrzés szintjét. Ö, a, azt is jónak tartom, hogy az északi tengeri tapasztalatokat a földközi tengerre is kiterjesszük, csak ö, nem biztos, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy a, a betartást is biztosítsuk tehát egy bizonyos minimum szintet biztosítanunk kell a bevált gyakorlatok alkalmazásának, és e, ezt azzal érjük el, hogy a már jelenleg is működő szabályozók mechanizmusát erősítjük. Piladi Castillo asszony és a Telekom irányelv példáján megtanulhatjuk, megtanulhattuk, hogy egy szabályozó testületet állítottunk fel, és nem az ügynökségeket alkalmaztuk, és lehetséges, hogy itt is ez lenne a jó módszer a szabályozás megerősítése érdekében. Um, a meghallgatáson nem nagyon volt ezzel kapcsolatban lelkesedés, pedig tényleg most a kapacitás az létezik, és nagyon sokat tudnánk profitálni ennek a kapacitásnak a kihasználásából. Úgy érzem, hogy lehet, hogy úgy kellene előre jutnunk, hogy a szabályozók szerepét erősítjük meg. Az információ megosztása kapcsolatban azt tudom mondani, hogy jelenleg nemzeti szinten jó, de az különböző országos szabályozók között, ahogy Viki Ford is elmondta, nem működik megfelelőképpen. Az EU jogszabály keretét tekintve elmondhatjuk, hogy a jelenlegi hiányosságok a felelősség területén vannak meg. A környezeti felelősségről szóló irányelv nem elég erős, nem eléggé konkrét, úgyhogy lehet, hogy ennek a, a, a hatáskörét is ki kellene terjeszteni. Nem világos, hogy ki a felelős, nem egészen világos, hogy a szennyező fizet elvét valóban szigorúan alkalmazzák-e ki tudja, hogy ha mondjuk a, a parthoz közel történik egy szivárgás, akkor ugye az sokkal nagyobb, súlyosabb következményekkel járna, mint hogyha valahol az északi tengeren történne ez. Végül pedig ugye az, hogy az Európai Uniós vállalatok az európai vizeken kívül mit tesznek, hát ezt nem nagyon lehet ellenőrizni. A bizottságot fel kell szólítanunk arra, hogy milyen mechanizmusokat tudunk alkalmazni annak ellenőrzésére, hogy az európai vállalatok globális szinten is felelősen fognak dolgozni. Tehát legalább annak érdekében, hogy az európai követelmény szintet betartsák globális működésük során is, hiszen nagyon fontos, hogy ugyanazt a szintet elérjük az Európai Unión kívüli vizeken is. Köszönöm szépen! Rivazi asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék Ford asszonynak köszönetet mondani, és a nyitottságáért is, mert elfogadja a közös módosító indítványokat. Négy megjegyzést szeretnék tenni. A megelőzés, az együttműködés összefogása, a kontroll és a felelősség, és ezt már az előző előadásokban vagy felszásokban is elhangzott. Ami a prevenciót illeti, amikor látjuk Fukushimai balesetet, és azt, ami a mexikói öbölben történt, akkor látjuk, hogy itt van egy közös elem. Igen, magas fejlettségű technológiát vezettünk be, és amikor, Iliá, és amikor itt van egy baleset, akkor látunk a mexikói öbölben, hogy ha nem sikerül megállítani az olaj szivárgás, vagy valami eltörik, vagy Fukushima-ban, hogyha gond van a hűtőrendszerrel, akkor nem tudjuk, hogy mit kell tenni. Éppen ezért a prevencióra és a kockázatértékelésre kell a hangsúlyt helyezni. Ami meglepő az az, hogy több furó toronya volt már baleset, és mégsem vetettek mindent be ahhoz, hogy legyen egy megfelelő konfiguráció műszaki szempontból még a baleset előtt. Mindegyik cég a kutatásfejlesztésbe pénzt fektet, kell, hogy fektessen azért, hogy legyen megoldás a baleset esetén, itt a mexikói jövőre is, és a az atomerőműre is gondolok. Ami pedig az együttműködést illeti, a kölcsönös lépéseket, meg kell osztani a tapasztalatokat, minden cégnek vannak saját tapasztalatai, de nincsen struktúra arra, hogy a gyakorlatot megosszák. Kontroll. Mindenképpen támogatom azt, hogy az EMSA és az emsa nak legyenek fontosabb hatókörei, de hogy hol asszony mondta, mégiscsak szükség van szabályozók és ellenőrzők csapatára, akik az európai standardokat értékelik, mert ha ez nincs meg, akkor mit érünk a normákkal? Amikor Tinger úr megkérdezte, hogy a stressz teszteket el kell végezni, és ezt minden európai nukleáris erőművel ezt meg kell tenni, akkor tapasztalták, hogy Franciaország és Anglia erre nemet mondott. De közben, mikor baleset van, a radioaktív felhőnek nincs határa, ugyanúgy, mint a tengeri szennyezésnek is. Erősködjünk azon, hogy legyen egy szabályozói csapat, amely kontrollálja a cégek teljesítményét és az európai standardok kidolgozását, mert nagy a kockázat akkor, amikor baleset van. Úgyhogy itt előre kell lépni. És ami pedig a felelősségvállalást illeti, Szerintem ezt tisztázni kell. Amikor egy cég nagy mélységbe vagy sekélyebb vizeken, közepes mélységű vizeken fúrásokat folytat, akkor a környezeti felelősséget figyelembe kell venni, és a kártalanítást illetően azzal is számolni kell, hogy itt károk lehetnek akkor, amikor szennyezés van a környezet szempontjából károk. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kicsit vigyáznunk kellene az idővel, mert van még napirendi pontunk, úgyhogy most hagyjuk ezt. Az árnyék előadót hagytam hosszabban beszélni, de most mindenki csak két percet kasz. Paurubik, köszönöm szépen, elnök úr. Az amerikai biztonsági hivatalnak a főnökével tárgyaltunk, és fölmerült az a kérdés, hogy ki a felelős ezen a területen. Én azt szeretném, hogyha ezt a jelentést az amerikaiak részéről itt is bemutatnak, mert bemutatja, hogy a golf öbölbeli, az öbölbeli katasztrófával kapcsolatban milyen gyengeségek merültek fel. Itt nem csak az olaj és gáziperről van szó, hanem az atom balesetekről is, most ezt láttuk nem régen, ezért aztán a biztonsági intézkedéseket időben kell megtennünk. Köszönöm diesen Hinweis. Äh, Herr Gierek. Köszönöm szépen, Gierek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a kompetenciák oldaláról megközelíteni a kérdést. A labdát az ipar térfelére rúgtuk, illetve dobták, úgyhogy az ittre fog, foglalkozni, itének foglalkozni kell ezzel. Tudjuk, hogy a Karib-tengeri térségben mi folyik. Egyszerűen új technológiai előírásokat kell alkotnunk, és olyan előírásokat, hogy amelyekkel biztosítjuk, hogy minden fúrótornyot fölülről védenek meg, és akkor nem kerül arra sor, hogy mindenféle fedők után kell kutatnunk. Skinner úr, ezt egyszerűen ki kell fejleszteni. Tudjuk, hogy miféle technikai és biztonsági eljárások vannak. Új előírásokat kell most kidolgozni, nem csak Európa számára. Ugye itt szó volt a Balti tengerről, az Északi tengerről, de ne feledkezzünk el a Kaspi tengerről sem ahol fúró tevékenység folyik, ott is fúrnak olaj után, ott is vannak olajkutak, tehát ezeket az előírásokat arra a régióra is ki kell terjeszteni. És olyan vállalatoknak nem kellene engedélyt adnunk, amelyek nem tartják be a technikai biztonsági előírásokat. Oui. Merci, Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, Európa nagyon nagy dolgokra képes, és például a sajt pasztörizálásáról, azután a kipufogókról, a különböző elektromos hűtőgépek címkézéséről, de arra nem képes, hogy normákat vezessen be, és garantálja az állampolgárainak a biztonságot minden körülmények között. Mi ez az egész színjáték? Egy platform, amely a tengerben felrobban, egy részt szennyez, de például, hogyha nagy-Britannia közelében történik egy robbanás, akkor ez az egész körzetet érinteni fogja, és mi történik majd akkor? Beszélünk az engedélyezésről, stb., meg arról, hogy ez csak a tagállamoktól függ. Azután legyen ellenőrök ellenőre EU szinten, de ez nem fog hozzáadott értéket nyújtani. Aztán azt látom még, hogy az iparágé a felelősség. De elnök úr, hogyha arról beszélünk, hogy ez a az ipar felelőssége, a Szevezó 2 reform, mi történt? Az iparág, a vállalkozások megkerülték ezt a rendelkezést, és a tonna számot csökkentették, végül kamionokra vitték át a szállítás, és önök, hölgyeim és uraim, nem is tudják, hogy mi történik a hátuk mögött. Éppen ezért reális információkat kell adni az európai állampolgároknak, és fokozni kell a biztonságot, valamint létre kell hozni egy európai ügynökséget, mely kötelezi az iparágat és a termelőket arra, hogy a legmagasabb fokú biztonsági normákat alkalmazza. Franciaországban azt mondjuk, hogy egyesek szabadságjoga, mások szabadságjoga is. Itt viszont miről van szó? A termelést a lehető legjobb normák között kell végezni. Ez a szabadság. Köszönöm. Akkor még a bizottságnak röviden megadnám a szót. Panek úr, ha jól látom. Mm. Vagy valaki más? Senki? Bizottság? Önöké a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt mindenkinek. Először köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és azért is, hogy részt vett néhány eseményünkön, amiket most szerveztünk. Örülünk annak, hogy egy ilyen vita alakul ki a parlamentben. Hogy ennek jelentés lesz a vége, vagy más dokumentum, ebbe mi nem szólhatunk bele, de örülünk a megbeszélésnek. Különösen örülünk annak, hogy egyetértenek a szakbizottság tagjai, és remélem a többi képviselő is, a kérdést illetően. Ez nagyon ösztönöz minket. Figyelembe véve, hogy a képviselők pontosan azokat a kérdéseket vetették fel, amelyeket mi októberben beazonosítottunk, úgy tűnik, hogy egyetért a bizottság és a parlament. Egyetértek. Most elemeznünk kellene a helyzetet, ez lenne az első lépés, be kell azonosítani a problémákat, és nem kellene annyira a megoldásra koncentrálnunk, de ez nem akkora probléma számunkra, mert mi már javasoltunk megoldási lehetőségeket, és önök majd felülvizsgálhatják, hogy megfelelőek-e. Örülünk annak, hogy sokan, ha nem a legtöbben európai megoldást szeretnének. Mi is ezt szeretnénk, miközben az arányosságot és a szubszidiaritás kérdését figyelembe szeretnénk venni. Európai megoldást szeretnénk, amely hozzáadott értéket teremt Európa, a tagállamok és az ipar számára. Az ipar eddig nagyra törő célokat tűzött ki, beazonosítottuk a területeket, ahol másképp léphetnének, csak hogy az ágazat, és szeretnénk mindenki emlékeztetni arra, hogy a globális válaszadó csoportjuk most készíti elő a tervüket, <clears throat> emlékeztetnek minket arra, hogy vannak határaik jó, vannak új megoldások, új technológiák, de vannak felelősségvállalási elhatárolódások, hiszen függnek ők az állami szervezetektől, a közszolgálatoktól. Ezen kívül szeretnének biztonságosan és kitűnő minőségű munkát nyújtani, csak hogy nem minden vállalat hajlandó erre. Ezen kívül semmelyikük nem hajlandó arra, hogy felelősséget vállaljon az egész iparágért nyilvánvalóan. Úgyhogy ez nagyon fontos a jogalkotóknak, hogy kötelezővé tegyék, hogy a biztonság az első. Közös, közegészségügyi legjobb gyakorlatok, normák, ez nagyon fontos, hogy ez normává váljon hogy ezt hogy érhetjük el, ügynökségen keresztül, vagy szakbizottságon keresztül, jogalkotáson keresztül, vagy lehet másodlagos jogalkotás, nem tudjuk. Mi is megvizsgáljuk ezt a jelenlegi hatástanulmányunkban, és reméljük, hogy nyárra az első választ megkapjuk, és akkor javaslatokat tehetünk. Nagyon sok kérdés felmerült, nem térek ki mindegyikre, rövid az időnk, de egyértelmű. Nem az a kérdés, hogy beavatkozásra vagy megelőzésre van szükség. Mind a kettőre. A kockázatot csökkenteni kell, de ugyanakkor ez egy ipari ágazat. Az ipar mindig kockázatos. Ezeket kezelni kell, de balesetek történhetnek, ezért beavatkozásra szükség lehet a gazdaság és az állampolgárok érdekében. Nagyon örülök annak, hogy ilyen konstruktív vitát folytatnak, és nagyon szívesen várjuk a további hozzájárulásaikat. Köszönöm. Köszönöm. Akkor megadnám forraszonynak a szót. Okay, thank you very much and thank you for all the comments. Köszönöm szépen, köszönöm a kommentárokat. Megpróbálok mindegyikkel foglalkozni. Először is, miről is van itt szó? Az összes mélytengeri nem magas nyomású, és nem mindegyik sekélytengeri furás alacsony nyomásé vannak olyan mélytengeri furások, amelyek nem magas nyomásúak az északi tengerben, és láttam sekély vízi fúrást magas nyomással. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a magas, a mélytengeri mindig veszélyes, és a sekély vízi az kevésbé veszélyes. Nem. Éppen ezért fontos ezt a megközelítést folytatni. Peter Skinner megjegyzésével kezdem. Egyetétek azzal, hogy vigyázni kell azzal, hogy a biztonsági gyakorlatban ne legyen dömping, és ne legyen egymásra épülő joganyag, legyen közös nevező. A másik a lehető legjobb berendezés kell, amit gyorsan le lehet zárni szükség esetén. Azt is megértem, hogy vannak már megoldások Európában, egy másikat megrendelt az ipar, ami ezt a fedőt illeti. Egyébként ez a cégek felelőssége, nekik kell ezért fizetni. És azt mondtam, hogy vannak hasonló berendezések, és éppen ezért az Európán kívüli vizeken is fontos ugyanez. Kritikus dolog az, hogy a helyi, helyszíni felelősség, ami a lezárást illeti, tehát lezárják a kutat még mielőtt felrobbanna, ez meg kell, hogy legyen. Én hiszek abban, amit láttam, hogyha a legjobb gyakorlatot megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ez a megfelelő folyamat, és a helyszínen dolgozóknak a döntést meg kell hozniuk, még ha sokba kerül is ez, vagyis aktiválni kell a robbanásgátlót, ha szükséges. Skinner ural itt egyetértek, a legjobb gyakorlat már létezik. Igen, a gázokról is beszélünk, de ha szivárgás van, akkor az olaj nagyon veszélyes, de a gázrobbanás veszélye is ott van. Ezt nem szabad elfelejteni. Koordinációra szükség van, igen, nem csak EU szinten, hanem ha lehetséges, a tengeren működő összes üzemeltetővel, hogyha a legrosszabb eset előfordulna. Fionával itt egyetértek, specifikus szerepet játszhatnak, mindent nem tudnak megtenni. Ne biztos, hogy a hajóik mindig megfelelőek arra, hogy az EMSZA esetében, hogy a, például ha valamely olajszállítóból szivárog az olaj, akkor mindent megtegyenek, de meg kell nézni, hogy milyen berendezések vannak a különböző tagállamokban, azért, hogy gyorsan lehessen lépni. A szennyező fizet elv létezik, de abból, amit hallottam, az derült ki, hogy ez nem világos a joganyagban, és ez az MV bizottság kompetenciája, úgyhogy nekik kell ezt megvizsgálni. Ami pedig Fiona megjegyzését illeti az állami szektorról, melynek a biztonságért felelnie kell. Igen, de azért oldalú megközelítés kell ide, mert önmagában egyedül nem léphet fel az állami szektor, szoros kapcsolat kell a szabályozóval, azért, hogy az összes biztonsági folyamatot betartsák. Úgy gondolom, hogy a független ellenőrzés valóban fontos. Hallottuk az egyik üzemeltetőtől kedden, hogy igen, van független ellenőrzés az összes kutaknál, de ezt kiadjuk a vállalkozónak, de közben ott dolgozik az irodában, hiszen ez nem független, hiszen nem északi tengeri üzemeltetőről van szó. Hogyan működnek együtt a szabályozók? Talán tudnánk kölcsönösen lépni, közösen, de bizonyos készségek terén hiányaink vannak az USA-tól tanultuk, hogy a szabályozók esetében ki kell képezni azokat, amelyeknek nincs tapasztalatuk. Az üzemeltető és a szabályozó között a kapcsolat éppen ezért fontos a kiképzés szempontjából. Tehát ez képzési kérdés is. Hát segítséget kell adni a képzésben is, és ezt a bizottsági fórumon tapasztaltuk az információ megosztás terén, ami a globálisan érvényes standardokra vonatkozik. Az összes cég globális standardok szerint működik, ez magas szintű standardot jelent, és hogyha európai szinten a mércét megállapítjuk, akkor azt akarjuk, hogy a többiek is ezt betartsák. De ez nem könnyű, mert hogyha nincs harmadik fél általi ellenőrzési rendszer, akkor ezről nem lehet megbizonyosítani. Mit hallottunk Észak-Afrikában a szabályozó a Nemzeti Olajtársaság. Tehát ez érdek összeütközést jelent. Ez azt jelenti, hogy nincs meg a harmadik fél függetlensége. El kell gondolkodni azon, hogy hogy működik ez. Beletettem ezt a jelentésbe az EU jogszabályok módosítása nem biztos ez a megfelelő út, de ezen el lehet gondolkodni. Az információ összegyűjtése, egyetértek, jobb módot kell erre találni. Ezt elmondták az üzemeltetők is, vannak erre struktúrák az ágazaton belül, de nem mindig kötelezőek, és nem mindig elég relevánsak vagy időszerűek. Legyen pénz a berendezésekre, az úgynevezett fedő beszerzésére. Én szerintem a berendezésre is és a pénzre is szükség van. Fordasszony, nem biztos, hogy az elfolytási berendezésekkel is rendelkezni kell a jelenlegi helyzet szerint. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, akkor rögtön le is várjuk ezt a napi rendi pontot. Nem tudok semmit mondani a határidőkről, mert meg kell várnunk az elnökök értekezletének a döntését. Négyes napi rendi pont, ez régen a hetes volt, rádió, spektrum, politika. Gunnar Hök már a szó, hogy haladjunk. Köszönöm. Köszönöm. Elnök úr. Köszönöm szépen. Először is szeretnék minden kollégáim, kollégámnak és az árnyék jelentéstevőknek köszönet mondani, köszönetet mondani ilyen nagyon-nagyon különböző módosító indítványokért, nagyon konstruktívak, különböző aggályokat, kérdéseket vetnek föl, amelyek nagyon fontosak a téma számára, és biztos vagyok benne, hogy egy sor kompromisszumot tudunk majd hozni, egyet tudunk érteni majd a kérdésekben, anélkül, hogy a jelentés átfogó célját föladnánk. Remélem, hogy ez sikerülni fog, én mindent megteszek azért, hogy ez sikerüljön. Mielőtt Elkezdjük a vitát a különböző módosítónkról. Először elmondanám röviden, elnök úr, hogy miről szól ez a jelentés. Az Európai Unió vezető szerepet játszott a mobil távközlés területén, utána pedig elvesztette ezt a vezető szerepet. Mindannyian látjuk, hogy mennyire fontos az internet és a széles sáv fejlesztése nem csak üzletként, nem csak ágazatként, hanem azért is, mert nagyon fontos a ö, társadalmi fejlődésre gyakorolt hatása. A gazdasági, kulturális és a politika perspektíva szempontjából is kulcsfontosságú kérdés tehát annak elérésére, hogy Európa megint vezető gazdaság lehessen globális szinten. Ezt ne felejtsük el. Néha, amikor ezt a jelentést tárgyaltuk, elnök úr, akkor is azt mondtuk, hogy ha vezető szerepet akarunk vállalni, akkor, akkor olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek lehetővé teszik nekünk, hogy vezető szerepet játszunk. Hogyha csak harmadik helyen akarunk lenni, akkor olyanokat, amelyek harmadik helyet biztosítanak. Én biztosíthatok mindenkit arról, hogy a viták során minden árnyék jelentéstevő hozzájárult ehhez a munkához, mégpedig ahhoz, hogy minél jobb lehetőségeink legyenek arra, hogy a vezető szerepet visszavehessük de bizonyos területeken eltérnek a véleményeink. Márpedig akkor nem lehet semmiféle változtatást meghozni, hogyha nem vagyunk felkészülve a változtatásra. Nem hagyatkozhatunk arra, hogy régen hogy működtek a dolgok. Föl kell vállalni a változtatásokat, és a módosítókon keresztül felvetett aggodalmakra választ kell adni. Négy témát szeretnék külön kiemelni, amely a vita szempontjából mind nagyon fontos. A legelső az, úgy az az, az úgynevezett konfliktus, amely a tévé és a hírközlési szolgáltatások között van az árnyék jelentéstevőkkel tartott beszélgetésem során is arra jutottunk, hogy nem szükséges az, hogy ezt, ebből konfliktust csináljunk, hiszen az új technológiák új lehetőségeket adnak a tévének és a kultúrának, és és, és lehetővé teszik azt, hogy ugyanolyan mértékben kihasználjuk a tévé előnyeit, mint ahogy eddig. Lehet, hogy ez változtatásokat követel meg, de áldozatokat, meg hiányosságokat nem. Tehát ezért nagyon világosan szeretném elmondani, hogy a módosítók, amelyek ezekről a, erről a témáról szólnak, azok világosan kell, hogy megfogalmazásra kerüljenek következő a tagállami érdekek és az át, átfogó európai érdek közötti konfliktus. Ezt is nagyon komolyan és tisztelettel kell kezelnünk. A tagállamok kompetenciája a döntéshozatal téren, ugyanakkor fontos az is, hogy legyenek közös megoldásaink. Hadd említsem, vagy hadd emlékeztessek a 90-es évek helyzetére, amikor Európa valóban vezető szerepet játszott a területen, mégpedig egyrészt azért, mert akkoriban a, te, a távközlési piacot deregularizálták, új résztvevők léptek a piacra, ugyanakkor megjelent a közös GSM norma, és ez lehetővé tette azt, hogy Európa globális szinten is komoly versenyzőként szerepelhessen. Tehát még egyszer mondom, először is tiszteletbe kell tartanunk, hogy a tagállamoké a döntés, de európai szinten, amit el tudunk érni koordinációval és harmonizációval, azt meg kell tennünk annak érdekében, hogy a piacot megnyissuk a páneurópai lehetőségek előtt, hogy minél több új szolgáltatás jelenhessen meg vagy ha nem akarjuk, akkor hozzunk arról döntést. De azt hiszem, hogy ezt a fajta döntést nagyon kevesen akarják közül, közülünk meghozni, ezért nagyon fontos, hogy előre lépjünk végre. A módosítók nagy része az új technológiákra koncentrál, és ezt melegen üdvözlöm, a különböző kompromisszumos módosítókba ezt be is fogom foglalni, hiszen nagyon fontos, hogy minden lehetőséget megtekintsünk. Az új technológiákat, amelyek hatékonyabban használják ki a spektrumot, illetve biztosítják azt, hogy az egyik technológia nem ö, kerül összeütközésbe a másikkal. Természetesen alá kell húznunk a jelentésben, azt is, hogy a tagállamok és a tagállami szabályozók ezekre az új lehetőségekre is kell, hogy gondoljanak. A negyedik téma pedig az, hogy amikor újra kell el elosztani a spektrumokat, akkor ö, hogy járjunk el. A kompromisszumok között szerepel az, hogy a tagállamok feladata az, hogy az átállást az egyik spektrumról a másikra való átállást gördülékenyen tudják elvégezni, anélkül, hogy a jelenlegi szolgáltatások megszakadnának. Összesen 50 módosítóról van szó, és ezt körülbelül 21 kompromisszumos módosítóra tudjuk majd leszűkíteni, és ez elnök úr számára is kényelmesebbé fogja tenni a szavazás levezetését de ami még ennél is fontosabb, mindannyiunk számára biztosítja azt, hogy a közös célunk meg, megmaradjon, hogy erős jelentés legyen, ugyanakkor ö, ö, meglegyen mögötte a többség is. Úgyhogy elég ígéretesnek néz ki mindez. Egy sor kollégánk szerette volna kombinálni a cél és a hatáskörről szóló vitát annak érdekében, hogy a tele kom csomaggal, csomaghoz hasonlóan tudjunk eljárni, úgyhogy ezt fektettük le az egyes és a kettes kompromisszumos módosító indítványban, elnök úrnak is ez volt a véleménye, úgyhogy ehhez csatlakoztunk. A szabályozási elvekről és arról, hogy a technológia használatának különböző módozatait hogy tudjuk összeegyeztetni. Ezzel kapcsolatban is a Telekom csomaggal próbáltunk meg, csomaghoz hasonlóan próbáltunk meg eljárni. Reméljük, hogy kielőgítő megoldást találtunk, mindenkinek kielégítő megoldás lesz. A szakpolitikai célkitűzések, a hármas cikkkel kapcsolatos módosító, ban vannak benne tehát ami arról szól, hogy a az 1200-as megahertzes tartományt 2015-ig felszabadítsuk. Sok kolléga szólt hozzá, de annak is örülök, hogy nagyon sok kolléga azt mondta, adott be módosítást, amiben szeretette, szerette volna hangsúlyozni, hogy mennyire fontos még nagyobb kapacitásokat adni Európának ezen a téren de de ezzel a cikkel kapcsolatban még az is nagyon fontos, hogy egy csomó, csomó módosítás érkezett a frakcióktól arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos a széles sáv különböző előnyeit aláhúzni, a kulturális előnyt, a, a diverzitással kapcsolatos előnyt. Úgyhogy ezt is megpróbálom aláhúzni a kompromisszumos módosításokban, hogy, tehát, hogy ne felejtsük el azt, hogy mi, mi az, ami ma fontos, de azt se felejtsük el, hogy milyen reformokra van szükség annak érdekében, hogy a tervezett változtatásokat megtehessük. A versennyel kapcsolatban is egy sor módosítás érkezett, ezek kicsit erősebbé teszik a szöveget, hangsúlyosabbá, és ezt is, ezt is örömmel fogadtam, hiszen ez a legfontosabb, egyik legfontosabb kérdés. Nem nem lehet állóvíz a szektorban, biztosítanunk kell azt, hogy az új szereplők, az új, új üzemeltetők beléphessenek az ágazatba, és, és hogy a változtatás gyors, változtatás gyors lehessen. Elnök úr, körülbelül ez, ez mondható el a hatos cikkel kapcsolatos módosítókról. Itt a legtöbben támogatták azt, hogy a 800-as sávval kapcsolatban maradjon meg a 2013-as határidő. Legtöbb kollégánk aláhúzta ennek a változtatásnak a szükségességét, ugyanakkor annak a szükségességét is, hogy tiszteletbe tartsuk azokat a tagállamokat, akiknek ezzel problémájuk, történelmi jellegű problémájuk merülhet fel, például a szovjet volt szovjet államok, Belarus, Ukrajna problémáit. Ugye nekik valószínűleg a múltbeli hagyományok miatt nem lenne túl könnyű a változtatás elérése. Az árnyékjelentéstevőkkel tartott vitám során tehát elhatároztuk, hogy célokat tűzünk ki, de engedélyezünk eltéréseket is ezektől a céloktól. A spektrum más részeit illetően széles támogatás van arra nézve, hogy a 2,3 és 1,5 között, 2,3-as és 1,5-ös sávot felszabadítsuk nagyon széles támogatás van emögött, viszont a legérzékenyebb kérdés az a 700-as tartomány. Néhány kollégám meg sem akarja is említeni a jelentésben a 700-as tartományt, mások pedig szeretnék, hogyha még, még hangsúlyosabban leírnánk, hogy föl kell ezt is, el kell kezdeni ennek a felszabadítását. Én azt javaslom, hogy a bizottságot kérjük meg arra, hogy tekintse meg ezt a kérdést, és esetleg kezdeményezést tegyen az ezzel kapcsolatos vita elkezdésére. Ahogy mindannyian hallottuk egy sor beszédben különböző politikai vezetők szájából azt a, ha, azt a frázist, hogy a holnap ma kezdődik. Nyilván mindenki hallotta már egyszer. Az az igazság, hogy a spektrumra nézve ez teljesen igaz. Mert hogyha a 700-as tartományt föl, fölszabadítjuk a mobil szolgáltatások számára, például 2016-ban, amikor lesz egy nemzetközi telekom konferencia, egy hírközlési világkonferencia, akkor ezt már a 2012-es távközlési konferencián tudnunk kell annak érdekében, hogy a napirendre kerülhessen 16-ban. És ahhoz viszont most kell hogy döntést hozzunk erről. Tehát ha azt mondjuk, hogy ma, hogy ezt 16-ban nem akarjuk egyáltalán megtárgyalni, és, és meg akarjuk szüntetni ezt a lehetőséget, akkor az azt jelenti, hogy nem akarjuk felvállalni a felelősséget azokért a kihívásokért, amelyek előttünk állnak. A kompromisszum úgy néz ki, és ezt a legtöbb frakció támogatja, hogy megkérjük a bizottságot annak érdek, arra, hogy ezt a témát vesse föl, és ez majd lehetőséget ad számunkra a folytatásra. Tehát jelenleg a 700-as tartományról nem hozunk döntést, de szeretnénk megtartani magunknak azt a szabadságot, hogy cselekedhessünk ezt illetően, hogyha szükség lesz rá. Ez a kompromisszum, és remélem, hogy emögött széles támogatás lesz majd. Elnök úr, úgy érzem, hogy a legtöbb, kollégáink, legtöbb kollégánk látni fogja, hogy foglalkoztunk az aggodalmaikkal. Azzal kapcsolatban, hogy a hagyományos szolgáltatásokat ne károsítsuk, és hogy tudjuk őket kompenzálni európai szinten. De abban is egyetértettünk, hogy mindenképp előre kell lépnünk, mégpedig magasabb, nagyra törőbb módon, mint az eredeti javaslat teszi azt. És ez jó. Úgyhogy egyelőre, elnök úr, az első helyet szeretnénk megszerezni globális szinten. Köszönöm szépen. Elnök, Jens Szóde. Köszönöm szépen, köszönöm Hökmark úr. Először is köszönetet szeretnék mondani Hökmark úrnak a nagyon rugalmas és nagyon gyakorlati tárgyalási szkijeiért. Mindennyian megtettünk mindent azért, hogy figyelembe vegyük a módosító indítványokat, különösen a kult szakbizottságból érkezőket. Mindenkinek kristálytiszta, hogy a frekvencia politika nagyon nagy felelősséget jelent. Nagyon sok technológia, új technológiai vívmány útjából eltávolíthatjuk így az akadályokat. Ehhez azonban nagyon nagy bátorságra van szükség. Ehhez páneurópai megoldásokra van szükség azért, hogy a felhasználók a legjobb ajánlatokat kaphassák meg a legjobb áron. És ehhez azonban szabályoznunk kell az árakat. Bátornak kell lennünk, hogy a jövőben megfelelő lépéseket tegyünk. Minnyáján tudjuk, hogy nagyon sok milliárd euróról van itt szó. Hogyha ezt nem tudtuk volna az elejétől kezdve, akkor most már mindenkinek nyilvánvalóvá vált, hogy sokan részt vesznek ebben a vitában globális szinten. Az, hogy ma németül szólok hozzá, annak meg van maga, az maga oka nevezetesen. Nagyon aktívak a német lobbisták. Ez teljesen rendben is van, én szeretem a németeket, de van egy olyan terület, ahol azt hiszem, hogy a német kultúra ipar, hogy úgy mondjam, rossz úton halad. Nevezetesen egy olyan képet alakítanak ki, mintha ellentmondás lenne az új technológiai platform megnyitása között, és a kultúra tartalmak megosztása között. El kellett, hogy mondjam, hogy semmi értelme nincs annak, hogy ilyen vélt ellentétekről beszéljünk. A kultúra az semleges. Minden területre kiterjed. Minél olcsóbb, minél jobban elterjed, annál jobb. Ez mindenkinek. Dass die kulturelle Entwicklung durch diese Gesetzgebung a jogalkotásban nem szabad szűk értelmi joga szabályokat hoznunk, hanem erősítenünk kell. Hogyha a közszolgálati rádióban megpróbálják ezt a hamis képet kialakítani, mi szerint ez a jogszabály a kulturális tartalmat gyengíti, hát ez nem igaz. Itt teljesen másról van szó, nevezetesen, az, hogy valaki az ellenőrző szerepet a kezébe kaparintsa. Én nagyon intenzíven foglalkozom 15 éve a frekvenciakérésekről. Ismerem, hogy hogy játszák ezt a játékot. Az, hogy valaki mindent ellenőrizni akar, ez persze legitim és érthető is. Csak hogy az alapfeltételezések nem igazak. Hogyha az egyik <clears throat> módosító a másik után azt mondja, hogy a kulturális tartalom és a frekvenciák hatékony elosztása között ellentét lenne, ez nem igaz. Hökmark úr. Ugyan én nagyra becsülöm az empátiáját mind a tagok felé, az ITRE és a Kulturális Szakbizottságban sajnálatosnak tartom, hogy ez a dokumentum nagyon sokat alapoz a rossz kiinduló pontokra, mi szerint a technológiai fejlődés és a kulturális és szociális fejlődés között ellentét lenne. Pont az ellenkezője igaz. Most még jó irányba haladunk, de kérem, tartsa meg ezt az irányt. Erős európai versenyre van szükségünk, új technológiai fejlemények születnek, liberalizációra van szükség, és közös európai játéktérre. Ez a végfelhasználó számára, mindegy, hogy iPad, kultúra, telefon vagy tévé, egy dolgot jelent, nevezetesen. Jót. Gazdasági, szociális és kulturális értelemben is. Örülök annak, remélhetőleg, hogy jó eredményt érünk el a tárgyalásokon. Köszönöm szépen, elnök úr. Danke sehr, kolléga Rübig. Köszönöm, Rübig kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy történelmi esélyünk van arra, hogy a lineáris a digitális szolgáltatásokra térjünk át. Ez rákényszerít minket, hogy belegondoljunk, hogy hogyan élhetünk ezzel a lehetőséggel. A parlamentnek szerepe, hogy a bizottságnak adjunk egy mandátumot. Itt nem csak nemzeti lehetőségről van szó, hanem arról, hogy határon átnyúlóan egész európai szinten az érdekeket védhetjük. Nem várhatunk 2016-ig, nem korlátozhatjuk magunkat bizonyos frekvencia tartományokra. Ez a mi esélyünk, mint parlament, hogy megragadjuk ezt a lehetőséget. Így aztán egyértelmű, hogy a megnevezett frekvenciákra vonatkozó ugyan a mandátum, de a katonai felhasználásról sem feledkezzünk el. Vannak olyan frekvenciák, amiket a katonai szervezetek már nem használnak, ezeket át lehetne adni a segély vészhelyzeti szolgáltatóknak, akik vészhelyzet esetén az úgynevezett fényszervezetek reagálhatnának vészhelyzet esetén, és használhatnák őket. Ez nem probléma, ez egy teljesen más frekvencia tartalom, itt biztos vonalakról van szó, figyelembe véve a kibértámadásokat és a kibérháborút, most nagyon fontos, hogy az európai felépítménybe beillesszük ezt a megoldást. És fel kellene hívnunk a bizottságnak a figyelmét, hogy az úgynevezett kékfényszervezeteknek a frekvencia ellátását biztosítsa, hogy a kommunikációs lehetőségeikkel élni tudjanak. Köszönöm szépen. Charles Chichester. Charles Chichester. Thank you, Chairman. And, um... Köszönöm, elnök úr. Hadd kezdjem azzal, hogy gratulálok kollégámnak, Hökmárk úrnak a jelentéshez, és ahhoz az elegáns módszerhez, ahogy a módosítókat kompromisszumos módosítókká változtatta. Nagyon annyira elegánsan végezte ezt el, hogy kicsit több időmre van szükségem ahhoz, hogy megértsem, hogy most akkor mi van benne, és mi az, ami ki van zárva a módosítókból. Minden esetre általános megjegyzésként eh, szeretnék néhány eh, mondatot elmondani. Eh, látom, hogy a mobil szolgáltatók közösségében tényleg van némi megértés abban, hogy az egész jövőjük attól függ, hogy az emberek az adatokat és a kulturális tartalmakat mobil, mobilon tekintsék meg, és hogy az ő szempontjukból nyilván nagyon fontos, hogy ez így is legyen, nem biztos, hogy ez helyesen látják. Azt hiszem, hogy nem csak a mobilokat, hanem az összes többi platformot is tiszteletben kell tartanunk. Szimpatizálok a műsorszórókkal is, akik fenyegetve érzik magukat a azt mondták, hogy jó, adjuk át a 800-as sávot, de most látják, hogy a 700-as sávot is fenyegetés éri, hiszen most már mi is azt mondjuk, hogy tekintsük meg a 700-as sáv kérdését. Remélem, hogy nem sietjük el a dolgot, remélem, hogy nem akarjuk az a műsor szórók által használt sávot túlságos mértékben megdésmálni, annak érdekében, hogy a mobilosok több lehetőséget kapjanak. Úgy érzem, hogy egy kicsit elnézünk az innovációs és technológiai fejlődés lehetőségei fölött, és nem biztos, hogy minden előre, előrelépést szemmel tartunk a frekvencia kihasználás és a széles sáv kihasználása, illetve leg, hatékonyabb kihasználása terén valószínűleg a mobil ágazat is sokkal hatékonyabb lesz, és akkor nem is biztos, hogy szükségre, szükségük lesz olyan sok széles sáv felszabadítására úgyhogy szemmel kell, tiszteletben kell tartanunk a műsorszórást, a televíziósokat, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ők is innovatívak, nagyon érdekes prezentációkat hallottunk arról, hogy milyen új módszerekkel tudják majd megpróbálni kihasználni a szélessávú internetet a tartalmaik terjesztésére. Elvileg egyetértek Rubig úrral, illetve osztom az érdeklődését a lefoglalt szektorok iránt. Nagyon sok fehér folt van még a széles sáv területén, amelyeket a nemzeti, bizonyos nemzeti hatóságok számára foglaltak le. Úgy tűnik, hogy legalábbis meg kellene nézni, hogy milyen hatóságokról van szó ezekben a tagállamokban, és hogy valóban jogos-e ennek a lefoglalása, illetve hogy megfelelő mértékben kihasználják -e ezeket a sávszélességeket. Hogyha pedig hogyha pedig nem, akkor ezeket föl kell szabadítani. És hát úgy érzem, hogy nem kellene megvédeni a nemzeti szektorokat ettől a dologtól, legalábbis azt kellene elérni, hogy igazolják, hogy valóban szükségük van ezekre a frekvenciákra vagy hogyha vagy azt is lehetne mondani, hogy bizonyos fizetést kellene, díjat kellene kérni ezeknek a frekvenciáknak a használatáért, különösen ezekben a szegény válság utáni időkben, és én ezt támogatnám, és a választóim ugyanígy. Tehát ezt is meg kellene gondolnunk. Végül, is, végül pedig egy technikai problémára szeretném fölhívni a figyelmet, ami még nincs megoldva, ez pedig a mobil frekvenciák és kábel üzemeltetők által okozott interferencia a háztartásokban. Erre a problémára kész megoldást még senki nem talált, ezért is kellene, hogy az érintettek és a szabályozók között létrejöjjön egy együttműködés arra, hogy ezt, ezt megoldjuk, úgy, mivel hogy hát senkinek nincs az előnyére, hogy a, a fogyasztók hátrányára váló interferenciák történnek. Ezzel én be is fejezném, és köszönöm szépen Hökmárk úrnak a munkáját. Lambert úr, utolsó, utána következő napi rendben. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék Günár munkájára reagálni a kompromisszumos módosításokra. Nagyon jó munkát végzett, és szinte mindet tudjuk támogatni. Amit pedig Jens mondott a műsorszorok attitűdjéről, és amit az előző hozzászóló mondott, a mobil üzemeltetők nem jelentik a jövő számára az alfát és az omegát, hiszen az innovációs hely, a spektrum hely nem csak az övéké. A műsorszórók joga az, hogy csak azt, hogy csak azt folytassák, amit mi közjónak, a közjó szempontjából megfelelőnek találunk. És ami a kulturális aspektusokat illeti, itt árnyalni kell. Egyrészt ott vannak a magánműsorszórók, amelyek eh, kulturális vállalkozások, lehet, hogy magánvállalkozások, eh, és eh, mindenképpen egyelő esélyekkel kell, hogy versenyezzenek az összes többi vállalkozóval a hatóságok vagy a kormányok miért kezeljék őket külön. Erre nem látok okot. A másik az általános érdekű küldetések, missziók. Nem mindegyik kultúra piacosítható, és ez az egyetlen tér, ahol külön kell foglalkoznunk a dologgal. Ezek a kulturális iniciatívák nem a profitot szolgálják, és ezek bizonyos védelem vagy speciális hozzáférés jogát kell, hogy élvezzék, de arra nem hajlok, a lobbizás elérkezett hozzánk a kulturális ipartól, és a kettőt keverni akarják. Van a kultúra mögött közjó, amit nem lehet mindig piacosítani, de közben emögött csak piaci tevékenység van rejtve, és a market piaci tevékenység az szabad piacon kell, hogy fellépjen. A mobil üzemeltetők számára ugyanerről van szó, hogyha jó modelljük van, hogyha tartalomszolgáltatók, akkor találnak piacot, ha nem olyan jó a tartalmuk, akkor csődbe mennek de ami közjavat illet, ez nem a profitér van, ezt nem eh, lehet eh, piacosítani, erre nincs eh, szabad nyitott piac, és itt külön bánásmódot kell alkalmazni, és ezt válasszuk szét a vitában, mert hogyha a kettőt összekeverjük, akkor meg, nem tudunk megküzdeni a problémákkal. Köszönöm szépen, hogyha megfelelőnek látják, figyelembe véve azt, hogy szalad az idő, és más pontokról is beszélni kell, hiszen a kollégák itt vannak, akkor most ezt a vitát lezárnám, a szavazás 12-én lesz, április 12, szerintem a dolgok világosak, és természetesen a kollégákkal tárgyalhatnak az érintett kollégákkal. Köszönjük az elvégzett munkát. Most pedig a következő pontra térünk át, az innovációról lesz most szó. Természetesen Merkész kollégának adom meg a szót, ötös pont. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm mindenkinek a módosító indítványokat. 302 érkezett nyolc vélemény más tagbizottságoktól. Ez azt mutatja, hogy milyen nagy érdeklődés kíséri az innovációt, az Innováció Unióját, hiszen az innováció az egyik előrelépési lehetőség az EU számára a növekedés eh, és a válságból való kikerülés szempontjából. Figyelembe véve a kompromisszumos módosítások összeállítását, nagyon sok pontban egyetértünk az innováció fontosságot illetően, és a téren, hogy ezt fel kell gyorsítani és támogatni kell. Úgyhogy én úgy látom, nem lesz itt gond a megállapodást illetően, de azért egy-két pontot még tisztázni kell, és jobb szövegezést kell, jobb definíciót kell találni egyes kérdésekben például ott van a vállalkozás a, és a kutatóintézetek és az egyetemek egymással szembeállítva. Szerintem ez itt nem gond, mert a háromszöget illetően ezek az elemek sarokkövek és az innováció kulcselemei. Mind a kettőre szükség van, itt nincs ellentét, Szükség van a vállalkozásra, a vállalkozási megközelítésre, a vállalkozásra, a bizniszre és a kutató intézetekre, egyetemekre. Hagyni kell, hogy a saját szerepüket betöltsék. Másik, az állampolgárok szemben a vállalkozásokkal. Ez is ellentétnek látszik, de szerintem nincs itt ellentét, szembenállás, mert mi lenne más a biznisz, mint egy vállalkozói csoport, vagy több állampolgári csoport, és a állampolgárok, akik aktívak, az állampolgárok képzik a társadalom molekuláit, és a demokráciában jogaik és kötelezettségeik vannak, de mint alkalmazottak, vagy vállalkozók, vagy kutatók, vagy a kormányban dolgozók, ők is állampolgárok. Szerettem volna kiemelni, hogy a kreativitás, a vállalkozói szellem és az állampolgárok kíváncsisága, érdeklődése, ez az, amire építeni kell, amit serkenteni kell. Mert hogyha érdekelt, vállalkozó szellemű állampolgáraink vannak, akkor valóban lesznek innovatív vállalkozások, kutatóintézetek, kormányok a megfelelő szövegezést megpróbálom megtalálni azért, hogy bizonyítsam, hogy itt nincs szó ellentmondásról. Úgy tűnik, hogy a szociális innováció szemben áll a technológiai vagy a gazdaság innovációval. Hagy mondjam el, hogy mielőtt a parlamentbe jöttem, a magánszektorban dolgoztam egész életemben, az üzleti világban, és ennek ellenére, még ha úgy tűnik, ma egyébként a szociáldemokrata frakcióban vagyok, én nagyon is a vállalkozások mellett állok, hiszen ezek képezik az én gyökereimet. És szerintem itt nincs ellentmondás a szociális innováció vagy a technológiai gazdaság innováció és a vállalkozások között. A szociális innováció nem azt jelenti, hogy valaki szociális legyen. A szociális innováció terén egyetértek mindenkivel, hogy erre nincs világos definíció, és éppen ezért elképzelhető, hogy ez eh, látszólag ellentmondás, de a szociális innováció szerintem, miután tanulmányoztam az összes lehetséges definíciót erre, semmi más, mint az alulról felfele irányuló innováció, a participáción alapuló innováció, és az alkalmazottaknak itt is lehetőség van arra, hogy a munkafolyamatokat befolyásolják. A régiók is befolyásolni tudják a megközelítést, a tagállamok megközelítését, és a kutatóknak lehetőség van arra, hogy befolyásolják a kutatások irányát. Ez csak egy kis részecske, amely a nagy egészet befolyásolni tudja, és ezt akarjuk végső soron. Így visszatérek az állampolgár szerepére, nagyon sokrétű az ő szerepe egyébként, ez a szociális innovációval szorosan összefügg. Hagy adjak erre egy példát ami az iPhone-t vagy a smartphone-okat illeti mindenféle alkalmazást fejlesztenek ki, és ezt a vállalkozások végzik, de közben az állam, tehát az üzleti világ, vagyis a vállalkozások végzik, de közben az állampolgárok, sőt, még a gyermekek is szeretnék erre építeni, mert itt nagyon sok lehetőség van az állampolgárok vállalkozói szellemű megközelítésében és ez alulról felfelé irányuló participáció népülő megközelítés, és a társadalom összes elemét magába foglalja. Ebben szerintem egyetérthetünk. Kiemelem, hogy a vállalkozások rendkívül fontosak, és mindannyian innovációt akarunk. Számomra az innováció azt jelenti, hogy sikeres valaki a piacon, ez új elképzelés, amit sikeresen a piacra visznek, és amit a társadalom és a fogyasztók átvesznek. Megpróbáltam kiemelni a vállalkozói szellem rendkívüli szerepét a vállalkozásokban. Köszönöm szépen, kedves kollégák, azt, hogy együttműködtek velem, köszönöm az innovatív megközelítéseket, és remélem, hogy egymásra találunk ebben. Köszönöm szépen. Az árnyék előadó Szártóri asszony. Önjön, Szártóri asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Merkész kollégának is a munkáját nagyon elkötelezett, és köszönetet szeretnék mondani a többi árnyék jelentéstevőnek is. Ami engem illet, A néppárt részéről találkoztam a kollégáimmal ezt az én jelentést illetően, és ez a jelentés úgy tűnik, hogy közös megközelítést képvisel, és nagyon sok módosító érkezett rá, és nagyon sokszor együtt érkeztek a módosítók, összefogtak a kollégák. Majd, hogy nem, keret jelentésről beszélhetnék, inkább az alapelveket tisztázza. Nem a saját specifikus tartalma a lényeg, az jelentéstevő természetesen tisztában van vele, hogy ez elmúlt néhány hét során mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne azt az irányvonalat kövessük, amit ő javasol, hanem inkább arról beszéltünk, hogy nem lenne hasznosabb az, hogyha támogatnánk a bizottság munkáját amely főleg szociális innovációról beszél, hiszen a bizottságnak az a javaslata, hogy kísérleti projektet indítsunk be. Ez a hasznos tapasztalatokat gyűjti össze az Európai Unióban, és utána szeretnénk azt megpróbálni, hogy az előadó megközelítését alkalmazzuk, nevezetesen azt, hogy egy olyan gyakorlatot keressünk, amelyben mindenki ki tud egyezni, nevezetesen, hogy az állampolgár az EU-ban minden politikai gyakorlat központja. Tudás, háromszög, az unió egyetemei, kutatás és a vállalatok, ez a háromszög, de ennek is a központja van az állampolgárár. Természetesen Európa előre haladhat, hiszen megvannak a saját kompetenciáink. Ez azonban az ipari szakbizottság, nem a szociális ügyek szakbizottsága. Másodszorban, ami a szociális oldalt illeti, ahhoz erőforrásokra lenne szükség. Fontos ugyan, de Európa mindig tanulhat, és meg is kell tanulnia hogy mindig van egy háttér, amely garantálhatja az állampolgáraink biztonságát. Figyelembe véve, hogy Európának mik az elvárásai az iparpolitika területén, hogy újraindítsuk, hiszen szükségünk van rá, csak úgy, mint a mindennapi falatunkra. Az elmúlt években egy olyan politikát követtünk, amely bebizonyította, hogy egy alapos iparpolitikára van szükségünk. Ezért javasoltuk a 2020-as stratégiát. A kisvállalkozásokra vonatkozó törvényt, és én azt gondolom, hogy a gazdasági fellendüléshez elengedhetetlen a versenyképes struktúra az ipar területén is. Így aztán egyetértünk ugyan, hogy fontos képviselni a szociális innovációt az állampolgárok érdekében, de hogy csak erre koncentráljunk. És az ipar az összes tárgy közül az egyik maradjon. Éppen az adott helyzetben ez nem a legmegfelelőbb megközelítés. Így aztán vannak olyanok itt ebben a vitában, akik a szociális innovációt ki szeretnék húzni a dokumentumból, mások pedig pontosan erre akarnak koncentrálni, és az állampolgárok érdekeire. Szerintem mind a két véleményt figyelembe kell vennünk. El kell ismernünk az ipar szerepét, csak a központba az iparpolitikát, növekedést állítanám a kutatás és fejlesztés területén. Ebben egyetértettünk a kollégákkal, és a módosító indítványokat is beadtuk, és biztos vagyok benne, hogy kompromisszumot tudunk elérni a két oldal között. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Sokan kértek szót, de 11-kor ide érkezik a biztos asszony, úgyhogy mindenkit arra kérek, két percet kaphat mindenki. Cukalász úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Lenne egy kis megjegyzésem. Szártóri asszony és Merkis asszony. Mind a ketten az állampolgárt említették, azt, hogy minden erőfeszítésünk központjában az állampolgár áll. Ők a demokráciának az alapkövei. Második megjegyzésem. Valóban az ipar nagyon sok választ adhat gazdasági, környezetvédelmi, tudományos, technológiai, szociális kihívásainkra. Ezek re már az Európai Unió megpróbált választ kapni, és meg is fogunk próbálni még inkább a jövőben. Ennek ellenére szeretném megjegyezni, hogy létrehoztuk a tudás háromszögét. Ez az oktatás, a kutatás és az innováció. Az innováció, ahogy már mondtuk, átalakítja a tudást pénzé, a tudás és a kutatás pedig a pénz felhasználása. Tehát ez a háromszög, ennek igenis van gazdasági aspektusa, bár honnan is nézzük. Következésképpen az erőfeszítésünk az kell, hogy legyen, hogy a tudás háromszögét erősítsük. Európa nem egy kis elszigetett sziget a világban. Európának feladata az, hogy beillesz a saját magát minden aspektusba, a kutatásba, az innovációba is, és alkalmazkodjon ahhoz, hogy mi történik globális szintéren. 7 millió tudós dolgozik a világon, ezek egy trillió eurót költenek el évente, és 2002-től a tagállamok Európában és más országokban, például Kínában nagyon nagy fellelésnek vagyunk tanulni, és több mint két millió tudóst foglalkoztatnak, és még globális szinten jelenleg Amerika a vezető, a szellemi bejegyzett tulajdonjogoknak nagy része is itt kerül bejegyzésre. Ahogy Szartóri asszony is javasolta, Merkis asszonynak figyelembe kellett volna vennie ezeket az adatokat, hiszen ettől függ, hogy Európa az innováció területén túléle, és elnézést, hogy túléptem az időt. Köszönöm. Köszönöm. Vidal Quadras úr. Yes, um, thank you, President. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném mondani Merkis asszonynak, hogy egy kicsit meglepett engem a megjegyzése, hogy annak ellenére, hogy szociáldemokrata támogatja a vállalkozásokat. De Merkis asszony, ön amellett van, hogy az állam jó szolgáltatásokat adjon az embereknek, jó lakást, nyugdíjt, és a köz szféra védje azokat, akik sérülékenyek, kiszolgáltatottak. Megfelelő erőforrásokra van erre szükség ehhez. Ez jön a az, adós, az adókból és a vállalkozásokból. Úgyhogy önnek szociáldemokrataként mindenképpen a vállalkozásokat kell, hogy támogassa, és ő, itt nincs probléma, ön megfelelően koherens szociáldemokrata támogatja a vállalkozást. Szeretnék gratulálni ezek után az előadónak. Több mint 300 módosító indítvány érkezett, és 35 kompromisszumos indítványt fogalmazott meg, állított össze. Köszönöm, hogy elfogadta a módosításaimat. Néhány kérdést kiemeltem kollégákkal együtt. A KKV-kra kell hangsúlyt helyezni, hiszen ők az európai gazdaság mozgatói. Tudni kell, hogy a kisvállalkozás sikerét a növekedésé lehet lemérni. Éppen ezért bármely kisvállalkozás célja, hogy egy nap nagy vállalkozássá nőjön ki, és ez a kicsik célja. Várom a kisvállalkozásokra vonatkozó aktus felülvizsgálatát, ezt nemrégen indították el, és a versenyképességi tanács májusban fog ezzel foglalkozni, mi pedig állásfoglást készelünk. Tette módosításokat arra is, hogy be kell fektetni a képzésbe az emberek fejlesztésére, ezt is átvette az előadó. Az emberi erőforrásba való befektetés kulcsfontosságú, amikor a vállalkozásokról van szó. Főken azért is, mert ez a jelentés az állampolgárok szerepét emeli ki az innovációban az innováció hidat képez, vagyis egy gondolat és annak piacra dobása között az átmenetet könnyebbé teszi. Maria Sartori az árnyék jelentéstevő, és örömmel látom, hogy Merkis asszony szerint a vállalkozások szükséges partnerek az új innovációs stratégiákban. Például Az 1-es, 7-es, 15-ös, 21-es, 32-es kompromisszumokban erre, erről szó van, 29-esben. Örömmel látom, hogy ezek a fontos pontok itt szerepelnek, hiszen ez kell ahhoz, hogy sikeres legyen a jelentés. Úgyhogy az előadó jó utat követ. Néhány kompromisszum a 2, 4, 8, 10-es bekezdésekkel kapcsolatosan több utalást kellene belevenni aztra vonatkozom, hogy egy szinten legyenek a vállalkozások és az állampolgárok. Szociális innováció kérdése, erről már szóltam az utolsó vita során, teljesen világos számár, számomra, hogy az innovációnak szociális kihatásai vannak. Ebben az értelemben és a következetesség céljából, figyelme véve az előző szövegeket, én inkább az innovációs vagy innovatív társadalmat használnám, mint kifejezést, hiszen az egyén az alapja minden innovációnak, az ő képességei, mind a struktúrák, iskolák, különböző egyesületek, amelyek részt lehetővé teszik az egyén számára, hogy a potenciáljait sikeresen fejlesz -e. Remélem, hogy ez az előadó ezt figyelembe veszi a következő tárgyalásakor, és várom a következő ülés eredményeit, amikor az előadó a sedókkal ül össze. Köszönöm. Paszka úr. Köszönöm szépen. Kedves kollégák! A frakcióm nevében szeretnék köszönetet mondani Merkis asszonynak a jelentésért, az innovációról szóló jelentésért, és szeretnék fel, szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét az információs technológia fontosságára. Internet, széles sávú hozzáférés, ez nagyon fontos Európa számára a válság után, ez az innováció motorja. Ezért a széles sávú internet szolgáltatáshoz való hozzáférés, ez kell, hogy legyen minden innovációs partnerség központja. Mivel a nagysebességű üvegszálas hozzáférés nagyon fontos, ezzel a lehetőséggel élnie kell a tagállamoknak, különösen a közszolgáltatás, az elektronikus kereskedelem, és az egészségügy elektronizálása területén is. Végül lenne egy megjegyzésem a hetes ponthoz. És Cavelli asszony módosító indítványához. Ezt az USA beli események váltották ki. Én azt gondolom, hogy a tudományt Európában az ismereteink pontosítására kellene felhasználni, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen módszereket és eszközöket alkalmazunk. Ezért kell az USA beli eseményeket figyelme követnem. Köszönöm. Köszönöm, Tusznovszki úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentéstévőként szeretnék köszönetet mondani Merkis asszony erőfeszítéseért, hogy pontosítani szeretné azt, hogy pontosan mi az innováció célja. Ez Európa szempontjából a jövőben nagyon fontos. A versenyképességünk az innovációtól függ. Az előttem szólóhoz csatlakozva néhány pontra utalnék. Nagyon összetett ez a téma. Amikor a szociális innovációról beszélünk, és ezt kivesszük a kontextusból. Mi egy szélesebb értelmezést szeretnénk. Az innováció mindig azt kell, hogy szolgálja, hogy az állampolgárok életét javítsa. Nem szabad hogy elkülönítve prioritásként kezeljük bármelyik témát. Nagyon sokan megpróbálnak a piacra belépni, sikeresek lenni azzal, hogy az innovációs aspektust kidomborítják. A kis és középvállalkozások, nagyvállalkozások egyre a növekedésre való törekvése nagyon fontos. Merkis asszony a fiatalok szerepe. Amikor iPhone-t és más platformokat használnak, nagyon sokuk számára ez az első lépés az üzleti életben. Szeretném azt elmondani, hogy az új ötleteket, az innovatív elképzeléseket támogatni kellene, hiszen ez az életminőség javulásához vezet. Problémásnak látom azonban azt, hogyha túlságosan kidomborítjuk az alulról felfelé törekvő innovációkat. Ez egy motor a nyílt piacon, de itt sokféle aspektus játszik szerepet, így aztán nagyon örülök annak, hogy ilyen irányba halad ez a vita. Ez egy sokkal komolyabb téma, mint amit nek gondoltuk az elején, nagyon sok tevékenységet lefed. Európa és a jövőbeni szerepe ettől függ. Készen állok arra, hogy együttműködjek, azért, hogy a jelentés még jobban hangsúlyozhassa az innováció szerepét. Szívesen támogatom továbbra is a raportőrt. Az innováció nagyon fontos a jövő szempontjából. Köszönöm. Köszönöm, Mr. Roy úr. Voorzitter, dank u wel. Ehm, in dit stadium... Köszönöm, elnök úr. A megbeszéléseink mostani stádiumában szerintem egy sor kérdést előtérbe kell helyezni. Először is az alapismeretek terén nagyon sokat kell befektetni a kutatásokba, másrészt pedig ezeket az ismereket ki is kell aknázni. De valami nem stimmel, mert az eljárások sokszor nagyon nehézkesek, és nagy a az elmaradás, a két dolog valahogy nem ér össze, ami a régiók terén a nagysebességű internetet illeti, szerintem itt a régiók terén is innovációra van szükség, és nagyobb sebességre kell kapcsolnunk. A 2014-2020-as rendeletekben, szabályozásban a kutatásra helyeztük a hangsúlyt, stb. Hogyha ezt 2011 második felébe fogjuk prezentálni, és hogyha konkrét elképzeléseink vannak egy sor eszköz illetően, akkor igen, akkor ez azt jelenti, hogy valóban elvégeztünk a munkát, és értékes dolgokat hozunk létre. A másik a szociális innováció kérdése. Erre hangsúlyt kell helyezni, valamint a keresletre, hiszen ez a fejlődés motorja, ami pedig a legfontosabb szereplők egyesítését illeti, a három E-t. Ez a keresletnek kell, hogy megfeleljen, közelebb kell hozni az állampolgárokat a vállalatokhoz, vállalkozásokhoz, de közben mértéket kell itt tartani, és a ütemet is tartani kell. Egy sor módosítást, kompromisszumot adtak be, lesz arra idő, hogy ezeket megvégezzük, és befejezésként elmondom, hogy fontos ez a jelentés, de át kell fordítani szabályozássá, mert különben ez olyan lesz, mint az aktív időskor. Rövid megjegyzések a szociális innovációról. Ez azt jelenti, hogy mindenki mást ért alatta, amikor a formális képességekről van szó. Én egyetemi kutatásokat folytattam a definícióról, mert bizony a különböző eszközök engem is megzavartak, nem volt világos. Részt vettem néhány szemináriumon is, és szerintem a szociális innováció más, mint az innováció szociális kérdésekben, mert az előző azt jelenti, hogy szociális igényeknek kell eléget tenni, innoválni kell, vagyis újítani új kihívásokat illetően, mint például az társadalom előregedése, de közben a civil társadalomra kell építeni, alapítványokra, a karitatív tevékenységre, erős civil társadalom innovatív megoldásokkal hozzájárulhat a szociális kérdésekhez nem csak innovatív megoldásokról van szó, hanem arról is, hogy ezeket hogyan végzik. A szociális hálózatokra kell alapítani, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szociális kérdéseket megoldják. Ezt a definíciót alkalmazzák az egyetemek az EK-ban, az északi országokban, az USA-ban, és valahogy egyet kellene értenünk abban, hogy mit is értünk szociális innováció alatt. Ne különböző dolgokról beszéljünk, amikor a szociális innováció szóba kerül. Erről készítettem egy módosítást, és úgy gondolom, hogy ezt az előadó kompromisszumos módosításként el is fogadja Matthias asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni. Későn érkeztem ide a vitára, és ezért nagyon rövidre is fogom. Egy másik ülésről jöttem rá, nem tudok kétfelé szakadni, ezért nem érkezhettem ide. Temos tido uh, no âmbito deste relatório para deixar claro que... Um... Ez egy nagyon fontos vita, egy nagyon fontos jelentésről. Én szeretném elmondani, hogy Merkész asszonynak a javaslata egy nagyon kiegyensúlyozott teljes jelentés, és persze innovatív Európát támadnunk, támogatnunk kell, ezért aztán én is szeretném támogatni ezt a jelentést. Kompromisszumokra is szükség van, de ugyanakkor, hagy hangsúlyozom, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, hogy az innováció mindenkinek a joga. Ezen kívül nem kell megismételnem, amit Kávályó kolléga mondott, teljes mértékben támogatom a szociális innovációt. Nem az innovációs társadalmat, hanem a szociális innovációt. Már a kollégák beszéltek arról, hogy ez nagy különbség. Problemas efetivos que temos que enfrentar, que não, que não... Nem szabad, hogyha, hogy visszatartsanak minket a problémák. És az sem elég, hogyha csak a probléma megoldásra koncentrálunk. Én úgy gondolom, hogy a kompromisszumos megoldások és a módosító indítványok elfogadhatók, A szociális innovációról kellene most már beszélnünk, és arról, hogy mit jelent az egyes személyek esetében az innováció. Végül úgy tűnik nekem, hogy fennáll a veszély annak, hogy Európa kevésbé innovatívnak tünteti most itt fel magát olyannak kell lennünk, mint egy fának, nem egy falevelet hullató fának, hanem egy friss leveleket hajtó fának. Ha nem ezt képviselt, nincs jövőnk. Elnök, köszönöm szépen, és még a bizottságnak megadom röviden a szót. Thank you very much, Chairman. I know... Köszönöm szépen. Tudom, hogy nagyon kevés az időnk, nagyon fontos üzenetet szeretnék átadni. Bizottság támogatja Merkis asszony jelentését, és a módosítókat is. Szeretnék néhány szempontot aláhúzni, amelyek a bizottság számára fontosak, de még nem, mert, nem merültek föl. A keret e, előirányok, például a a finanszírozáshoz való hozzáférés, akkor a közbeszerzés aláhúzása, a nemzetközi viszonylatok, amelyeket itt is említettek. Azt hiszem Szártóri asszony említette, módosítájújukban is megemlítik a az innovációs jogalkotás fontosságát, ez számunkra is nagyon fontos. A szociális innovációval kapcsolatos vitába most nem szeretnék belemerülni. Márkákis képviselő adott erre egy javaslatot, nagyon sok tudós dolgozik azon, hogy ennek legyen egy megfelelő dimenzió, dimen, definíciója. Szeretné a bizottság a pragmatikus megközelítést használni, és szeretné, hogyha egy sor olyan indikátort bevezetnénk, amely az információ hatását tudja mérni a társadalomban, valamint olyanokat is, amelyek lehetővé teszik a politika csinálók számára a még jobb innovációs politikák elkészítését. E, aztán a kisvállalkozásokról is volt szó, hogy már ebben a keretprogramban adjunk nekik bizonyos garanciákat. Én azt mondom, hogy inkább kölcsönökre volt itt igény, nem garanciákra. Úgy tűnik, hogy rövid távon a garanciákat egyelőre nem lehet biztosítani, de hogy az új közös stratégiai keretben lesz ezeknek is hely. Végül pedig az innováció és az egyetemetek, és egyetemek, valamint a vállalkozás kapcsolata nagyon fontos kérdés ez is, és nem akarunk ezeket mi sem szétválasztani, hanem egységes háromszökként szeretnénk kezelni őket, mert a bizottság számára ez is rendkívül fontos. Még egy nagyon kicsi sajnálat kifejezés, nem látjuk, hogy az észszerű fiskális egyensúly szerepelne a jelentésben, ugye a, a növekedési növekedés ösztönző eszközöket nem csökkentjük, és sajnos ez a jelentésben nem szerepel. Remélem, hogy a parlament ezzel is egyetért. Szátori asszony megjegyzésére támaszkodva mondanám és támogatnám én is, hogy mindenféle, hogy a gazdasági fellendülés érdekében szükség van a megfelelő finanszírozásra is. Köszönöm szépen. Merci. Thank you very much. Miss Merkis. Köszönöm. Merkis asszony. Köszönöm kollégáim mindenkinek az értékes hozzászólását, nagyon köszönöm. Tudják, hogy a filozófia akkor jut sikerre, hogyha valaki teljesen világosan meg tudja magyarázni, hogy tulajdonképpen miről is szól ez a politikai filozófia. Nagyon szépen köszönöm szépen mindenkinek, nagyon köszönöm a hozzászólásokat. Egyetértek azzal, hogy vannak olyan idők, amikor az ideológiai áramlatok úgy vannak, hogy hogy eh, a mi oldalunk csak költeni tud. Nagyon fontos azt is aláhúzni, hogy a pénz befolyása, befelé áramlása legalább ennyire fontos. Azt hiszem, hogy nincs olyan nagyon nagy különbség a vélemények között. Én élénk vitát folytattunk, különösen egy aspektusról, ami azt jelenti, hogy én szerintem Nagyjából egészében egyetértünk ez, e, erről a kérdésről. Csak szociális innovációról beszéltünk, és azt hiszem, hogy a többi dolog, amit nem említettünk meg, pedig ugyanennyire fontosak, azok, azokkal kapcsolatban egyetértés van. A szociális innováció kap, alatt én soha nem értettem a szociális következményeket, vagy a szociál, valaminek a szociális befolyását. Én egyetértek Kavályó asszonynal az abban, hogy ezek, ezek ezek folyamatokról szólnak. A szociális innováció nem eredmény, hanem egy munkafolyamat, egy csoport munkájának a folyamata, úgyhogy tulajdonképpen nehéz meghatározni a szociális innovációt. Én egyetértek a kollégáimmal abban, hogy ne csak egyfajta innovációt támogassunk, ne csak egyet részesítsünk előnybe a többihez képest. Dolgozzunk egy olyan módosító indítványt, amely megmutatja, hogy minden elemre, minden tényezőre szükség van a siker érdekében. Ugyanis ez pontosan az innováció egyensúlya, minden elemet megfelelőképpen be kell vonnunk annak érdekében, hogy sikeres legyen az innováció a piacon. Úgyhogy igen, támogatom a bizottság irányvonalát, szükség van, Szátori asszony, szükség van iparpolitikára, nagyon fontos ez a része is a javaslatoknak, és a, az iparpolitikai kiemelt stratégiát is üdvözlöm. Ez, ez nyilván kéz a kézben jár az innovációban, ezt is alá kell húzni. Szükség van egy, szolid, egy, egy, egy erős ipari struktúrára az innováció érdekében. Úgyhogy hajlandó vagyok ezt még jobban aláhúzni a jelentésben valamint a tudás háromszög erősítését, és enne, ezen belül is a tudás rész erősítését. Holisztikai megköz, holisztikus megközelítést kértem, különösen annak a bebizonyítására, hogy ezeket az elemeket mind be kell, hogy foglaljuk a jelentésbe. Hogyha még valami kimaradt, igen, a bizottság említette, hogy a hogy az észszerű fiskális konszolidáció mennyire fontos, hát azt a jövő heti árnyék jelentéstevői találkozom még meg megvitathatjuk. Köszönöm szépen. Darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Auf Merkis asszony, köszönjük szépen a hozzájárulását a nehéz kérdések megoldásához. Köszönet. Lezárom ezzel ezt a napi rendi pontot, hogy emlékeztessek rá, hogy április 12-én szavazunk, remélhetőleg egy sikeres jelentésről. Most pedig a következő napi rendi pont. Üdvözlöm Vasziliu biztos asszonyt. Nem túl gyakran vendégeskedik nálunk, mint a többi biztos, de van egy olyan téma, amiben igenis produktívan együttműködünk, sokkal vanunk. Ez az EIT, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet. Üdvözlöm, biztos asszony, megadnám bevezetőként önnek a szót. Tessék. Uh, uh, Köszönöm szépen, Raúl elnök úr. Tisztelt képviselők, nagyon nagy örömömre szolgál az önök körébe eljönni, és olyan dologról beszélni, amely rendkívül fontos az Európai eh, Innovációs és Technológiai Intézetről. Az EIT az egyik olyan projekt, amely lehetőséget ad, eh, amelynek megvan a lehetőség arra, hogy a jövőnket formálja. Valódi és hosszantartó eh, jelentős fejlődést tud az európai innovációs területen tenni. Az én véleményem szerint az EIT tükrözi azt a módot, ahogy mi európaiak hozzáállunk az innováció kihívásához. Integráltan, egyesülten, közös célt szolgálva, ugyanakkor elég rugalmasan is ahhoz, hogy a résztvevők különbözőségét is figyelembe vegyük. Az elmúlt években az EIT egy ötletből konkrét valósággá vált tudom, hogy ebben a szakbizottságban is ülnek olyanok, akik aktívan részt vettek az, az intézet alapjainak lerakásában, ezért köszönöm a munkájukat. Ma az EIT lehet, hogy még mindig csak palánta, de egy olyan palánta, amely gyorsan és folyamatosan növekszik. Most folytatni kell a palánta öntözését és ápolását, hogy aztán nem sokára learathassuk a gyümölcseit is egy valóban új és innovatív EIT közösséget alakítottunk ki. Ennek a stratégiai irányvonalát a kormányzó bizottság és az EIT irodája irányítja, és három központja van. Ezek az úgynevezett tudás és innovációs közösségek. Ezek a tudás és innovációs közösségek, TIK-k az Európa leg kreatívabb résztvevőit egyesítik a, fel, a felsőoktatás, a kutatás és az ipar területéről, és ezek nagyon fontosak a közös jövőnk számára. Az egyik ilyen TIK az Inno Energy, vagyis a, meg, a fenntartható energia, energiával foglalkozó tip, a másik a klímaváltozással kapcsolatos közösség, a harmadik pedig az EIT ICT Labs, vagyis az információs és kommunikációs társadalommal foglalkozó közösség. Ezek tehát nem csak ígéretek, ezek már komplex partnerségek, amelyek jelenleg működnek. Ezek egy, egy, egy egyedülálló európai modellt építenek ki a tudás háromszög résztvevői között. Először is a TIK-k új üzleti lehetőségeket fognak kialakítani a vállalkozási kultúra ösztönzésére. Az InnoEnergy például összesen 20 meginduló vállalkozást, illetve spin-off vállalkozást tervez 2011 és 2013 közötti időszakra. Kormányzásukat, irányítóságukat illetően üzleti logikán alapulnak, és ezek teljesen konkrét jogi egységek, teljesen világos a kormányzási struktúrájuk, és állandó igazgatójuk van. Tehát egy lazább kooperáció helyett sokkal konkrétabb felállás alapján működnek, és nagyon erős az elkötelezettség. Az Európai Unió az a tik költségvetésének csak 25%-át biztosítja, és ez nagyon erős ösztönző számukra annak érdekében, hogy más forrásokból, például magánbefektetők cégektől szerezzék meg a működésükhez szükséges pénzt. Nem csak virtuális hálózatokról van szó, ezeknek nagyon erős földrajzi bázisa is van a helyi és regionális közösségekben. Minden tik belül van 5 vagy 6 központ, amelyeknek központi, illetve regionális tudományos vagy intézetek a tagjai, és ezek a különböző altémákon dolgoznak. Összesen 16 ilyen központ van Barcelonától Berlinig, Stockholmtól Sziléziáig. Ezek a helyi központok rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy világszínvonalú innovatív klaszterekké válhassanak. A TIK-k az oktatáson keresztül fejlesztik az embereket, és ez is egy újfajta koncepció, ugyanis az oktatás, a képzés az, amely a hagyományosabb partnerségekben, amelyek a kutatás és az ipar között léteznek, gyakran hiányzik. A tudás és innovációs közösségeken keresztül most a tudás háromszög valóban mind a három részt a kutatást, az innovációt és a magas, a felsőoktatást egy, egyforma mértékben bonja be. A programokat tehát a, a tudás, tudósok és az ipar, iparok között különböző módszereken szervezik meg, például vannak mesterképzések, vannak PhD programok és nyári egyetemek. Például az InnoEnergy majdnem 2000 egyetemi hallgatót fog képezni az elkövetkezendő három évben. A jelenlegi, tehát a következő őszi szemeszterben pedig elkezdődik majd a mesterképzés is. A két másik mesterképzés pedig majd a következő évben indul, indul meg. Fog a technikai készségre és a vállalkozásra koncentrálnak, és a különböző partnerek között megpróbálják a mobilitást ösztönözni, mégpedig partnerségek útján, egyetemek között megteremtett kapcsolatok útján, és a magasan képzett, jó tudású egyetemi hallgatókat ösztönzik arra, hogy a munkaerőpiac igényeire jobban, jobb választ tudjanak adni. És ez azért is fontos, mert a fiatalok gondolkodását meg kell változtatni, és díjaznunk kell a vállalkozást, készséget. Ugyanakkor az EIT igen élénk, élő szervezet, az EIT irodája Budapesten már majdnem egy éve működik, az alkalmazottakat még, az alkalmazottak fölvétele még mindig ö, folyik, és év végéig ö, elérik majd a utazó sebességet. Most tehát elkezdtik a munkát az EIT alapítványban is. Az alapítvány megint csak egy innovatív elem az egész EIT koncepción belül. Első ilyenfajta koncepció az Európai Unió területén. Ez az alapítvány fogja majd a magánszektorból odavonzani a finanszírozást, és nagyon örülök neki, hogy az alapítvány igazgató tanácsa igen jelentős személyiségekből áll, és hogy a vezetője Krisztián Zsorgen úr, aki a Szolvé igazgatója is egyben. Hölgyeim és uraim, már az elején is említettem, hogy az EIT egy növekvő palánta. Most a mi feladatunk az, hogy virágot is hozzon. Ahogy ezt a szakbizottságuk egyik tagja is meg, megemlítette. Ezért most szeretnék arról beszélni, hogy mik azok az elemek, amelyek kritikusan fontosak az EIT jövőjét illetően. Decemberig be fogok nyújtani egy stratégiai innovációs napirendet, amely az EIT működésének következő hét évére fog vonatkozni mégpedig tematikusan fogja meghatározni a tevékenységüket, tevékenységét, valamint az elkövetkezendő évek stratégiai tevékenységét fogja meghatározni. Szeretnék azon kívül javaslatot tenni az EIT-vel kapcsolatos rendelet megváltoztatására is, amennyiben ez szükséges. Az első szakasz ból szerzett tapasztalatok alapján olyan változtatásokat fogunk tenni, amelyek még hatékonyabbá teszik majd az EIT működését. Számítok rá, hogy a szakbizottság támogat majd engem ebben a tevékenységemben, hogy még jobbá tudjuk majd alakítani az EIT jövőjét. Ez az év igen nagy jelentőséggel bír az EIT jövőjére nézve, mivel az EIT-t be kell foglalni a több éves pénzügyi keretbe, illetve abba a közös stratégiai keretbe, amely a kutatás és az innovációra vonatkozik, és amelyet ö, Quinn ö, biztos kollégám készít el Biztos vagyok benne, hogyha az EIT-t a közös stratégiai keretbe terez, helyezzük, akkor ez sokkal koherensebb EU szintű innovációt fog biztosítani, jobbá, jobban láthatóvá válik majd az, in, az intézet, és sokkal köz, szorosabb kapcsolatot teremt a többi EU finanszírozó forrással. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy azzal tisztában legyünk, hogy ez egy új jelenség, és csak akkor tud hatékony lenni, hogyha továbbra is rugalmas intézmény marad. Nem szabad a hagyományos finanszírozási mechanizmusok kényszerzubbonyát ráhozni. A rugalmasságnak és az autonómiának kell jellemeznie az intézetet, ahogy most is, és üzlet, valamint eredményorientált megközelítést kell majd továbbá is alkalmaznia, hogy magához vonzhassa a magánszektor támogatását. És ez a, ehhez az is szükséges, hogy rugalmas pénzügyi szabályok alapján működjön. Nem szabad további feladatokkal megterhelni őket, mert az pontosan az, az intézmény célja ellen szolgálna. Gegán Quinn biztos kollégámmal en, emiatt is szorosan együttműködök, és remélem, hogy a szakbizottság tagjainak tapasztalatára is támaszkodhatok majd az EIT finanszírozásának megtervezésében, mégpedig oly módon, hogy rugalmas és autonóm módon működhessen az intézet, és sikeres lehessen. Nagyon fontos szakaszába lépünk most az EIT, EIT jövőjének, és a, a három TIK igazgatóval tartott igaz, találkozás, találkozom alatt is kijelentettük, hogy most már a öm, szervezési időszaknak vége, most el kell kezdeni működni, el kell kezdeni eredményeket produkálni. Nagyon fontos, hogy a politikai támogatás meglegyen az EIT finanszírozását és egész jövőbeni tevékenységét illetően. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos asszony, köszönetet szeretnék mondani. Már a vita előtt el szeretném mondani, hogy ez a szakbizottság nagy érdeklődéssel és támogatással figyeli az EIT témáját. Néhányan röv, nem régen Budapesten jártunk, és megnéztük az intézményt, és tudom, hogy ez egy nagyon izgalmas projekt. Most pedig a kollégák jönnek. Rübich kolléga. Hatan kértek szót. Kérem, próbáljanak meg rövid, okos kérdéseket feltenni, és aztán a biztos asszony válaszolni tud. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos asszony. Nem kérdésem van, hanem kérésem. Az EIT nagyon jól kezdte meg a működését, alapvetőleg arról van szó, hogy a hetedik kutatási keretprogram és más programban generált tudást bele tudjuk vinni az oktatási programunkba, hogy az egyetemisták, professzorok a lehető leggyorsabban megkaphassák ezt a tudást. Megfontolná-e, hogy új kommunikációs stratégiát dolgozzanak ki, nevezetesen, hogy a tudást specifikálva adják tovább azoknak, akik felhasználhatják a gyakorlatban. Ez egy nagyon nagy kihívás az oktatásban. Köszönöm. Köszönöm, Cukalász kolléga. Üdvözlöm én is, elnök úr, a biztos asszonyt. Nagyon jó meglepetés ez, hogy az oktatás oktatásügy, kultúra, többnyelves sportmédia és ifjúság politikáért felelős biztos ellátogat ma ide az EIT ügyében, amely, én úgy értelmeztem, ez egy innovációs és kutatási intézmény. Figyelem ennek a működését. Fotika Fatu asszony elnöksége idején is nagyon követtem ezt a témát nagy figyelemmel. És szeretném megjegyezni, hogy nagyon jól haladnak elő, nem csak az oktatás, hanem a kultúra területén is. A probléma, amivel ma szembe kerülünk Európában, az az, hogy globális szinten hogy mérettessünk meg az innováció és a kutatás területén. Annak ellenére, hogy Európa előre haladt, ennek ellenére én ragaszkodom hozzá, hogy azt mondjam, hogy a számok azt mutatják, hogy nem értünk el sikert. Igen, ünnepeljük az EIT-t, ugyanakkor azonban Obama elnök 70 EIT-t, India 12-t hozott létre. Kína kutatásai meghaladják az amerikai kutatásokat, és a bejegyzett szellemi tulajdonjogok egyre nőnek az USA-ban. Vasziliu asszony, ön szerint a jelenlegi gyakorlat 2020-ig, azért mondom, hogy 2020-ig, mert utána elfogadtuk a 2020-as stratégiát, és a 2010-es visszavoni stratégiát is. El fogjuk érni az erőfeszítéseket? Tényleg versenyképes maradhat Európa? Ez a fő kérdésem. Köszönöm szépen, asszonyom. Én is köszönöm. Van Nisztelrooy úr. Komisáris, Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Nagyon örülök annak, hogy a biztosok kollégiuma közelíti meg ezt a kérdést, és azt is üdvözlöm, hogy ön ezt valóságá változtatta, ezt az ötletet. Ez a bizottság mindig is támogatta a projektet, és célja volt, hogy az innováció is társuljon a projekthez, ilyen értelemben terjesztettünk elő módosító indítványokat. Kérdésem, ahogy azt kollégánk az előbb elmondta, nagy a nyomás. Sokszor az ágazat túlterhelt. Vannak kiválósági pólusok, amelyek megsokszorozódnak, gombamodra szaporodnak a világban. A, biztos azt mondta, hogy legyünk autonómok, a saját programunkat akarjuk megszabni. De figyelem én a helyzetet, és látom az EU eszközeit, a hetes keretprogramot, a közös kezdeményezésekkel, a platformokkal, és akkor azt állapítom meg, hogy itt átfedések vannak elkerülhetetlenül. Vannak olyan dolgok, amelyeket hatékonyabban tudunk együtt megtenni, elkerülve az átfedéseket, de nagyon sok olyan tevékenység van, amely kapcsolódik, és kérdezem, hogy mi a célja azért, hogy ez változzon, Merkis asszony. Micsoda egybeesés, hogy ön akkor jött, amikor az Innovációs Unióról beszéltünk. És éppen ezért ez a kérdésem témája az ön filozófiája szerint az EIT hogyan alkalmazkodik az Innovációs Unió által felvetett kihívásokhoz. Ez az unió nagy kihívásoknak akar eleget tenni, a jelentésünkben ezekről szó van. Azt mondtuk, hogy három ilyen kihívás van, és az EIP, a partnerségek mindenképpen a társadalom változásai körébe sorolhatók. Hogyha megnézzük az EIT-t, itt nem a nagy társadalmi kihívásokról van szó. Ön fontos témákat célzott meg, de ezeket nem nagy társadalmi változásoknak tekinthetjük. Az egyik a technológia, az információs kommunikációs technológia, a másik pedig globális kihívás. Ön ezeket a kikeket hogyan tudja az EIT-kel összekötni, és szeretném jó magam, hogyha ez az összekötés megtörténne. Arról is szólt, hogy az EIT a több éves keretben helyezkedik el, megfelelő helyet kell neki találni, de mit jelent ez ön szerint, ez a jó hely? Az innováció olyan dolgot, amit nem lehet előre látni, és minél rugalmasabbak vagyunk, annál jobban fel tudjuk gyorsítani az innovációt. Teljes értékben egyetértek önnel, rugalmas eszközökre van szükség, rugalmasan kell előre haladnunk, és szerintem az EIT mindez idáig nem adott tanúbizonyságot erről a rugalmasságról. Nagyon nehéz ezt az új ötletet valahogy mozgásba hozni, de mégis, hogyha megnézzük a gravitás, a gravitáció törvényét, akkor látjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok, ha már valami egyszer csak felgyorsul, akkor hogyan lehet a flexibilitást biztosítani azért, hogy ne lassuljunk le ismét, ne térjünk vissza a kezdeti lassúsághoz. képviselő asszony. Köszönöm szépen. Köszönjük biztos úr, biztos asszony az előadását. Én árnyék előadója voltam ennek a dossziénak a néppárt részéről, és én valóban azt szeretném, hogyha az EIT a közeljövőben eredményeket produkálna. Van néhány kérdésem. Ön említette, hogy decemberre felállítja az első közös stratégiai keretet, Vannak specifikus elképzelések 2020-ra, a 2020-as stratégiára, és ez az EIT-n belül mind a három kikre vonatkozik. Ön mit gondol, mi az EIT szerepe 2050-ig? Második kérdésem. Ön említette, hogy a jogszabályokat meg szeretné változtatni az EIT-vel kapcsolatban. Ma tud már erről valamit mondani? Mit szeretne megváltoztatni? Harmadik kérdésem. Az EIT-ről beszélve 16 kik, 16 központ működik. Hogyan néz ki ezeknek a központoknak a geográfiai megoszlása? Negyedik kérdés hogyan vesznek részt a KKV-k, intézmények és az egyetemek az EIT munkájában, és mivel járulnak hozzá. És az utolsó kérdésem, beszéltünk arról, hogy EIT jogalkotás folyik, és egy címkézés ezzel kapcsolatban, amiről önkéntesen dönthetnének az intézmények, ez minősíteni őket magas szinten az oktatási intézményeket. Hogyan valósítja ezt meg? Köszönöm. Köszönöm szépen. Lenne még nekem is egy kérdésem, mert úgy gondolom, hogy az EIT az egyik legérdekesebb, izgalmasabb téma, amivel foglalkozunk. Föltették önnek azt a kérdést, hogy most szervezetileg hogyan haladnak tovább. Van-e már elképzelése a pénzügyi erőforrásokat illetően? Hát nem azt várom, hogy pontos összegeket nevezzem meg, de mm, nőni fog a szükséglet, vagy nem? Mert hát döntenünk kell, hogy a prioritásokat hova csoportosítsuk a kutatási politika területén, úgyhogy számunkra ez nagyon fontos asszony utolsó. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos asszony. Először is elnézést, mert a hetes keretprogram esetében én vagyok az árnyékelőadó, és most van a költségvetés félidős fél áttekintése. Úgyhogy először hagy gratuláljak Vasiliu biztos asszonynak az EIT-hez. Nagyon értekes ötlet. Jól haladt, de kritikus ponthoz ért. Most tartunk ott, hogy vajon nőhet-e. Nagyon fontos dokumentumaink vannak, költségvetés, a stratégiák, a keretprogram, az EIT és a többi program összefogása. Tehát alapvető fontosságú ennek a szakbizottságnak és a parlamentnek, hogy hozzájáruljunk az EIT konszolidációjához. Lenne egy javaslatom a bizottság felé. Létre lehetne hozni az EID barátok körét. I think that this will be a group uh, that... Biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan csoport lenne, amely a kollégákkal együtt, akik beszeretnének lépni, hozzájárulhatna ahhoz, hogy a jövőre megoldásokat találjunk, különösen a finanszírozás területén. Örülök, hogy Karika Poyetó úr költségvetési jelentésében kiemeli annak a fontosságát, hogy az ejtett finanszírozni kell 2013 után is. Az ITRE-ben és más szakbizottságokban is szeretnénk támogatni az EIT-t, hogy hozzájáruljon az európai minőséghez. Számíthat ránk. Köszönöm szépen. So, das waren eine Reihe von Fragen und Anregungen. Elnök, akkor most már sok kérdés érkezett be, úgyhogy megadom a lehetőséget a biztos asszonynak, hogy válaszoljon a kérdésekre, nem mindre, de néhányra. First of all, let me start. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném Kavalja asszony hozzáfárását megköszönni, és megköszönni azt, hogy a, egyetértett abban elvállalta, hogy az EIT barátainak az első ülését elnökölni fogja. Mindenki, aki egy kicsit többet tud, akar megtudni az EIT-ről, a tagja lehet ennek a csoportnak. Egy találkozónk volt néhány héttel ezelőtt, de már is tervezzük egy második ülés megtartását május végén, és ez, ez alatt szeretném majd, illetve ez alkalommal szeretném majd mind a három kiknek az igazgatóját meghívni, hogy találkozhassanak az EIT barátaival, és nyílt, barátságos vitát tudjanak velük folytatni arról, hogy eddig mit értek el, és hogy milyen úton szeretnének tovább haladni majd. Nagyon jó lenne tehát, hogyha a, pontosan azokkal az emberekkel tudnánk egy, egy párbeszédet folytatni, akik személyesen felelősek a kikek vezetéséért. Ahogy megtudom, hogy mi, mi, melyik napon lesz ez a találkozó, meg fogom önöknek ezt üzenni. Most azt hiszem, hogy meg kell különböztetnünk a különböző párhuzamosan létező kezdeményezéseket, és egy kicsit jobban körbe kell határolnunk, hogy mi is ez az EIT. Bevezető beszédemben elmondtam, hogy első alkalommal vonjuk be a felsőoktatást ebbe a partnerségbe. És azt hiszem, hogy nagyon fontos ez, különösen annak érdekében, hogy a kitűzött stratégiai céljainkat elérjük a 2020-as stratégiai célokról van szó. Az oktatás, amint tudják, ennek a stratégiának a központjában áll, és a célok elérésének egyik módszere az, hogy a kiválóságot ösztönzzük. Egyetértek Cukalasz úrral, természetesen támogatjuk Európa erőfeszítéseit a kutatás és az innováció területén, de így kell hangsúlyt adni neki, hogyha meghívjuk a kormányokat, hogy spóroljanak a nemzeti költségvetésükben, akkor három területen azt szeretnénk, ha többet ruháznának be, ezek pedig az innováció, a kutatás és az oktatás. természetesen az oktatás minden színvonalon, de amikor az EIT-ről beszélünk, akkor a felsőoktatásról beszélünk. Now, I would like to Szeretnék eh, egy kicsit eltérni Merkis asszony megközelítéséről a társadalmi kihívásokat illetően. Én úgy érzem, hogy ez a három kik, ez a három tudás és innovációs közösség megpróbálja pontosan azokat a nagyon fontos kihívásokat megoldani, illetve kezelni, amelyek a társadalom előtt állnak. Ugye az energiakérdése, amely különösen a japán katasztrófa fényében nagyon fontos társadalmi kihívás, a klímaváltozás egy másik ilyen, kihívás, és úgy érzem, illetve hiszem, hogy az EIT az oktatási célok megvalósításának egyik legfontosabb eszköze, illetve az információs és kommunikációs technológia az ezen belül az egyik legfontosabb e- eszköz, és Pontosan ezt szeretnénk a felsőoktatási intézmények tantervébe belefoglalni, természetesen azokéba, akik hajlandók erre. Mivel úgy érezzük, hogy nagyon fontos ezt a kezdősebességet megadni a, az a oktatásrendszerünknek. Jelen, jövőben az EIT kormányzó tanácsa fog javaslatot tenni arra, hogy hány kik szülessen meg, és milyen területeken természetesen ezt a stratégiai innovációs napirendbe is bele fogjuk foglalni, amelyet, ahogy mondtam, május elején, május végén, június elején fogunk nyilvánosságra hozni, és majd a bizottság dönti el azt, hogy ezek közül a javaslatok közül melyik megvalósítható, és hogy milyen társadalmi kihívásokhoz kapcsolódik, hiszen ezekkel kapcsolatban a legfontosabb az EIT működése. Amikor a stratégiánkat bemutatjuk önöknek és a tanácsnak, akkor majd önök is meg kell, hogy vitassák a stratégiát velünk. Addig pedig nyílt konzultációt fogunk tartani, ez áprilisban kezdődik el, és júniusban lesz vége. Önöket is meghívom, erre, önöket is megkérem arra, hogy közöljék velünk, milyennek képzelik az EIT jövőjét, és hogy milyen területeken kellene az EIT-t önök szerint kibővíteni. Véleményem szerint nem kellene túlságosan megnöve, nem megnövelni a kikek ö, számát. Én azt hiszem, hogy hogy ne legyen még tíz. Kik? Lehet, hogy egy párra szükség van, de túl sokra, ne, túl sokra nincsen szükség, ugyanis ez a kiválóság ösztönzésének rovására menne. Most azt illetően, hogy milyen változtatásokat fogok javasolni, ez nagyrészt attól is függ majd, amelyet attól az értékeléstől függ, amelyet jelenleg folytatunk. Szakértőket kértünk fel annak megvizsgálására, hogy a kikek hogy fejlődtek, milyen nehézségekbe ütköztek. És hogyha szükség van változtatásokra, akkor meg fogjuk próbálni olyan módon módosítani a kikek működését, amelyek ö, megkönnyítik a jövőbeni fejlődésüket. A társ társközpontokkal kapcsolatban három dokumentum van, illetve három olyan terv, amely magába foglalja, hogy milyen intézmények működnek együtt az EIT-vel. Ennek a másolatát önöknek is átadom, és hogyha gondolják, akkor szétoszthatják a szakbizottság tagjaik között. Minden régióban, ahol van egy ilyen bizonyos társközpont, ott nagyon szoros az együttműködés, a felsőoktatási, az adott régió felsőoktatási eh, intézménye, az adott régió kutatá, kutatóközpontja és az adott régió ipara között. Tehát mi azt próbáljuk meg elérni, hogy a tudás háromszög ezeknek a társ központoknak a segítségével legyen teljes. 16 ilyen központ van Európában. Ahogy már egy hozzászóló is mondta, valóban önkéntes az együttműködés az EIT-vel, de nagyon sok intézmény szeretné ezt megtenni, és nagyon sok oktatási intézmény fogja majd elindítani, fog majd elindítani egy olyan mesterképzést, amelyik el, amelyikkel kapcsolatban egy ilyen EIT címke alkalmazható majd ezután dől el, hogy ezzel kapcsolatban milyen ösztöndíjak alkalmazhatók, és mert az, különösen az innovatív jelenségekkel kapcsolatban mindig nehéz eldönteni, hogy, hogy ki kapja ezeket. Minden esetben nagyon nagyra törő partnerséget kép, képzelünk el, és már az megállapodás aláírása és az azóta eltelt idő is nagyon sok reményre ad okot. Remélem, hogy minden kérdésre megvá- meg, kérdést megválaszoltam, illetve talán még a finanszírozással kapcsolatban. Annyit tudnék elmondani, hogy az Európai Unió csak 25%-at finanszírozza a, a, az alapnak. Ez egy olyan összeg, amely a legszükségesebbeket fedezi, és lehetőséget ad arra, hogy más forrásokból az EIT finanszírozást vonzon magához. És ez az oka annak is, hogy megalakítottuk az EIT alapítványt, amelynek egyedüli célja az, hogy köz- és magánpénzeket szerezzen meg az EIT finanszírozásához. A jövőbeni finanszírozásra jelenleg nem nagyon tudok mit mondani. Mielőtt eldöntjük, hogy <clears throat> hány területen szeretnénk terjeszkedni, és hogy pontosan hány kiket szeretnénk megalapítani. Köszönöm szépen! Köszönöm, biztos asszony, köszönjük a látogatását, a tájékoztatását, a kimerítő válaszait, és május 25-én újra napirendre kerül ez a téma akkor a három kikket fogják képviselni, úgyhogy még többet fogunk hallani az EIT-ről, mert ez egy folyamatban lévő művelet. Köszönöm szépen, biztos hogy nagyon lenyűl folyamat, de valamit még szeretnének hozzáfűzni. Igen. Köszönöm. Azt hiszem, hogy kihagytam egy dolgot, nem akartam ezt megválaszolatlanul hagyni. Merkis asszony, az önkérdéséről volt szó, vagyis, hogy hogyan fogunk együttműködni itt az EIT és Egen Kivin biztos asszonynal, figyelembe véve az ő erőfeszítéseit azért, hogy ez az egész egy rendszeré váljon. Kivin biztos asszonynal nagyon jó megbeszéléseim vannak, és az EIP-k, amiket ő szeretne felállítani, eddig egyébként csak egyöt létre az egészséges öregedés témájában, de lesz több is, és szinergiákat akarunk létrehozni e között és a jövőbeli EIP között. De az EIP felállása egészen más, ezeknek üzleti, oktatási motivációi vannak, az EIP-k esetében ez nem így van. De mint mondtam, kiket akarnak létrehozni az egészséges idős korral idősödéssel kapcsolatban is. Most még nem tudom megmondani, hogy ez hogy lesz, de amit a, az EIP az egészséges öregedés terén végez, itt összehangolni kívánjuk a munkát a kikekkel azért, hogy ne legyen átfedés, hanem egymás tapasztalatára, tudására építsünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és a viszontlátásra valamikor. Darf den nächsten Punkt aufrufen der Tagesordnung? Das könnte Következő napi rendi pont, ez lesz az utolsó napi rendi pontunk a nyersanyagokra vonatkozó hatékony stratégia. Butikoffer kolléga, és aztán bátran előre. Úgyhogy Butikoffer kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, remélem, hogy már bátran kezdjük eleve. már úr. És önnek is köszönet jár, hogy átalakították a napi rendet annak érdekében, hogy a trialóguson is ott lehettem, és most itt is. Úgyhogy lenne néhány megkérdésem, utána pedig érdeklődve várom a magyarázatokat és hozzájárulásokat. Először. Önkritikus leszek és elnézését kérem előre a bizottságnak, mi szerint ezt a jelentést úgy fogalmazták meg, mi szerint a szubstitúció nem jön szóba. Mi még mindig eh, beszélhetünk erről, hogy nagyobbra törjünk vagy sem, de azt nem lehet e, megállapítani, hogy eleve nem jön szóba. Ähm, ähm, Aztán a kollégák ötleteket szolgáltattak, Panajotov kolléga különösen, aki néhány nagyon fontos ötletet azonosított be. Remélem, hogy hozzásegít minket a jó jelentéshez. Harmadik megjegyzésem, nekem is van néhány önötletem, amit még nem írtam bele. A problémám az volt, hogy tematizálni szerettem volna a pontokat, csak nem volt elég helyem rá. Negyed sorban a jelentést eleinte angolul írtuk meg. Nem volt időm például arra, hogy a német fordítást ellenőriztem. De legalább egy ponton a német fordítás kissé félreérthető, úgyhogy szeretnék erre utalni. Erre azért akartam felhívni a figyelmet, hogy ne maradjon ez így. Az angolban eredetileg azt szerepel, rámutat, hogy a hatékony irányítás a nyersanyagpolitikában kulcsa a hatékony stratégiának. Németül pedig azt mutatták, azt írták, hogy a hatékony politikának a kulcsa a hatékony irányítás. Ez ugyan hasonló, de nem ugyanaz. Úgyhogy szeretném, hogyha mindenki az angol szöveget venné mérvadónak. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor először az árnyék előadója szó. Panajotov úr. Igen, önél szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Először is engedjék meg, hogy köszönetemet fejezem ki Butikofer úrnak ehhez a ragyogó jelentéshez gratulálok. Ennek döntő jelentősége van Európa számára, mert ebben a helyzetben Európa több mint 300 milliárd eurót költ évente arra, hogy az ipar, a mobil, a kommunikáció, stb. fennmaradjon. Ezek a források Kínából, Dél-Afrikából, Kanadából, különböző országokból érkeznek, és ha megtaláljuk az útját annak, hogy ezt a pénzt felére csökkentsük, akkor ezt a pénzt kulturális, oktatási, orvosi célokra lehetne fordítani. És hogyha együttműködünk különböző intézkedéseket együtt hozunk meg, akkor még több pénzt tudunk megsporolni, és akkor azt mondhatjuk, hogy a válságokat a jövőben meg tudjuk előzni. Bütikofer úr jelentésével nagyon elégedett vagyok, megemlíti a problémákat, és azt is, hogy hogyan lehet őket elkerülni. Itt van például a nyersanyagokkal kapcsolatos diplomácia. Fontos az infrastruktúra szempontjából a nyersanyag. Miért? Mert Európa nagyon sok pénzt költ az új technológiára, berendezésekre, oktatásra, kutatásokra e témában, de Európa tulajdonképpen ezt úgy végzi, hogy közben ez, az, ez a technológia már megvan, de nagyon sok ország szállít nyersanyagot Európának egy célból. Van néhány megjegyzésem. Először is el lehetne gondolkodni arra, hogy néhány bányát megnyissunk Európában. Miért? Mert mikor a 70-es években lezártuk a bányákat, annak más oka volt. Ökológiai, szociális, politikai, de főleg gazdasági oka. Például a réz tonnája 1500 USA dollár volt akkor, most meg 10.000 dollár. A cink, molibdén esetén ugyanez a helyzet, stb talán néhány bányát újra meg kellene nyitni itt Európában. Például Bulgáriában vannak ólom, réz bányák, és most azért ezen el kellene gondolkodni. Ütikoffer úr, ön arról szól, hogy rövid távon, stb. Szerintem Európának nem rövid távra kell gondolkodnia, hanem hosszú távra. Köszönöm szépen, Bütikoffer úr. Simanski. Simanski úr. Bardzo dziękuję za... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadott jelentését. Nagyon jó kiinduló pont. Lehetőségünk nyílik arra, hogy az ITRE szakbizottságban kiegyezzünk. Ez nem egy jogalkotási szöveg, hanem inkább leíró jellegű. Hasonló a bizottságnak is a javaslata, nagyon fontos a pontos szövegezés. Véleményem szerint ennek a jelentésnek hangsúlyoznia kellene hogy a három eszköz kiegyensúlyozott és kiegészítő legyen. Az újrafeldolgozás, a kereskedelem és a saját erőforrások használata. Nem szabad egyiket sem megkülönböztetni a másik rovására, mindegyik fontos szerepet játszik abban, hogy a nyersanyag problémával megküzdhessünk. A saját erőforrások használata attól kell, hogy függjön, hogy mik a környezetvédelmi megfontolások, a Natura 2000 célkitűzései, hiszen ez az a keret, amelyben dolgoznunk kell, amikor a természeti környezetről beszélünk. De az újrafeldolgozás, az új normák, ezek is nagyon fontosak józan, gazdaságos, független hatástanulmányokra van szükség a normák megfogalmazására. Az ipar nagyon sokat tesz az újrafeldolgozás területén. Az új feltételek uniformizálása nem logikus lépés, szükség van arra, hogy a szemét lerakókat újra kihasználjuk. Szerintem a nyersanyag ellátás biztonsága stratégiai kérdés. Ezt jobban ki kellene domborítani ebben a jelentésben. Csak úgy, mint az energiabiztonság területén, az aggodalmainknak is helyet kellene adni. A nyersanyag ellátás biztonsága kérdésében fel kellene hívni erre az EU külügyminiszternek a figyelmét. A diplomáciának fel kell vállalnia a felelősséget. Ha nem vállalják fel, ha felvállalnák, az láthatóbbá tenne az EU-t. Fontos a politikai aspektus kidomborítása és a felelősség felvállalása. Köszönöm. Köszönöm. Thank you, Chair. Um... <clears throat> Köszönöm szépen. Marita Oszko vissza az SMD részéről az árnyékjelentéstevő, de nem tudott ma eljönni, úgyhogy a nevében fogok beszélni, illetve a frakció nevében, és természetesen támogatom is őket. Először is szeretném megköszönni Bütikofer úrnak ezt a kiváló jelentést. Nagyon jelentős és nagyon érdekes javaslatokkal él, például arra nézve, hogy a, a 3%-os GDP aránynak a hatékonyságát hogy lehetne növelni, aztán az eco irányítás, valamint az eco leasing és egyéb témák is nagyon érdekesek számunkra, ezeket közelebbről meg fogjuk tekinteni. Valamint azt is, hogy a amit arról mond Butikofer úr, hogy a bizottság az árupiacokat, illetve a nyersanyag, nyersanyagokat külön kellene, hogy megtekintse, már pedig jelenleg még ugyanabban a kommunikációban szerepelnek a nyersanyagokat külön kellene kezelni az árupiacoktól, és az árupiacok helyzete nem szabad, hogy elvegye azt a figyelmet, amelyet a nyersanyagok megérdemelnek frakciónk számára rendkívül fontos, hogy a nyersanyagokkal kapcsolatos kezdeményezés a kevésbé fejlett nemzetek szempontjait is figyelembe teszi, figyelembe veszi, és hogy a fejlesztési és, és a fejlesztési politikáról is beszélni, úgy érezzük, hogy a fejlesztési politika nem lehet ennek az eszköze, és hogy a nyersanyaggal kapcsolatos kezdeményezést minden politikai koherenciával el kell látni. A, a fejlődő országokban folytatott nyersanyagkitermelésnek igazságos partnerségeken kell alapulnia, és nem szabad, hogy befolyásolja ezt az újragyarmatosítás, illetve az a harmadik országok kormányainak korrupciós viselkedése. A bányászipar jelenleg nagyon jelentős fejlődésen, növekedésen megy keresztül, és ezért alá szeretnénk húzni, hogy mennyire fontos a saját források fejlesztése a bányászat területén. Ezt is alá kell húzni a jelentésben, ezért ezzel kapcsolatban is külön módosítókat fogunk benyújtani. Annak is örülök, hogy Butikofer úr igen nagy hangsúlyt fejez az a forráshatékonyságra, az újrahasznosításra és a helyettesítésre, és ennek, ezzel is teljes mértékben egy, egyetértünk. A, az észak-európai régió nagyon jelentős potenciája tényleg megérdemli, hogy minél jobban kihasználjuk az, az nyersanyag stratégia lehetőségeit, ezért ezben a, ebből a szempontból az Európai Parlament is vezető szerepet kell, hogy játszon. Még vannak további módosítóink, de attól nem kell félni, hogy túl sokat nyújtunk be, úgyhogy nem fogjuk túlságosan sok irányba szaggatni a jelentést. Köszönöm szépen. Gyerek úr a következő hozzászóló. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm, elnök úr. Ami engem illet, én is szeretnék gratulálni Bötikoffer úrnak a jelentéshez. Igen jó alap ez a végleges jelentéshez. A legfontosabb kérdések szerepelnek benne, Mindezt előre bocsátva úgy érzem, hogy a jelentés rangsora igen magas lesz, mert nagyon fontos kérdésről van itt szó. Az EU elhanyagolja a feldolgozó iparral kapcsolatos kérdéseket. A feldolgozó ipar kezdetben igen magas hozzáadott értékkel fejlődött, aztán az nyersanyagipar mindig csak mögötte kullogott. A nyersanyagipar igen magas értékű befektetéseket kíván, hosszú ideig hosszantartó befektetéseket, és bizonyos követelményeknek kell megfelelni, itt jön aztán a kormányok szerepe, de igen, nagy globális utak fejlődtek ki, tröztök, és ezek a saját feltételeiket diklálják. Ott van például Kína, meg a ritka földfémek. Három megjegyzésem van. Az első az egyes pontra vonatkozik a fejezeten belül, ahol az energia, nyersanyag stratégiáról van szó, nem szabad elfeledkezni az energia témájáról itt sem. Elmondom miért. Mert bármely nyersanyagot át lehet váltani energiává is, vagyis úgy is ki lehet számítani. A érték a feldolgozás során kerül a nyersanyaghoz. A nyersanyagok energiafelhasználásáról is beszélni kell. Azután van egy másik megjegyzés, nem csak a nyersanyagokról, hanem a vízről és a levegőről. A levegő igen fontos nyersanyag, főként a nitrogén tartalmú takarmányok előállításánál, stb. Támogatom a behelyettesítést is, ami fontos a nyersanyag stratégia szempontjából. Itt az építőipar jut az ember eszébe, mert az európai építőipar most változáson megy keresztül, a beton épületekről áttér a fa épületekre. Például, de ez csak egyike a sok példának arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet nyersanyagokat egymással helyettesíteni. Ez közvetlenül kapcsolódik a fogyasztáshoz is. Hogyan fogyasztunk, hogyan élünk, ez már filozófiai jellegű kérdés. Ami pedig a részletes módosításokat illeti, nagyon sok módosításon van, de úgy érzem, hogy ez a jelentés igen magas besorolású lesz a többi energiával kapcsolatos jelentéssel együtt, mert az energia és a nyersanyag egyformán kezelendő. Még sokan kértek szót, úgyhogy kérem, fogják egy kicsit rövidebbre. Benson kolléga. Thank you, Mr. Chairman. First of all... Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm a jelentéstevőnek ezt a kiváló jelentést. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy legyen egy stratégiai megközelítésünk ehhez a témához. A kritikus eh, nyersanyagokról, különösen a ritka földfémekről szeretnék szólni. Ahogy tudjuk, Kínában termelik ki a ritka földfémek majdnem 97%-át, és igen, aggódunk az európai ipar nevében, és az európai innovatív vállalatok nevében, amikor ezt halljuk, ugyanis a ritka földfémek kapcsán azt is láthatjuk, hogy a jelentés megemlíti a nyersanyag diplomáciát, megemlítjük Latin Amerikát, Ázsiát, és ezen belül különösen Kínát is. A ritka földfémeket azonban ö, Grönlandon is nagyon jó lehetőség, nagyon jó esélyekkel lehet kibányászni. Most Grönland nem tagja az Európai Uniónak, de a kertünkben fekszik, hogy úgy mondjam, és Grönland úgy döntött, hogy, hogy függetlenebb lesz, nem lesz az EU tagja, és ezért egy tanácsi határozat 2006-ban döntötte el azt, hogy milyen területeken hogy működik az együtt, egy Európai Unióval együtt de leginkább a az oktatás területén működünk együtt. Grönland minden esetre az Európai Unió jó partnere, és nagyon köz, szoros kapcsolata van Dániával, vannak halászati megállapodásaink, jelenleg az Európai Unió gyémánt bányászati megállapodáson is dolgozik, ami szintén nagyon hasznos lehet. A 2006-os tanácsi határozat tehát egy partnerségi megállapodást állított föl, amely jelenleg féléves felülvizsgálat alatt áll, és ezzel kapcsolatban a ritka földfémeket is át kellene gondolni. Nagyon sokféle megállapodás és együttműködés létezik. Én tudom, hogy Kín, a kínaiak tulajdonképpen már tárgyalnak Grönlanddal erről a kérdésről. Kína igen erősen terjeszkedik, tudjuk, hogy Afrikában is igen jelentős szerepet játszik már, úgyhogy úgy érzem, hogy az Európai Uniónak nagyon sürgősen lépni kellene ebben az ügyben. Merkis. Merkis asszony, megint a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel társelőadója vagyok a nyersanyagoknak az Envi-ben, én is szeretnék hozzászólni. Bütikofer kolléga Köszönjük ezt a, az alapos jelentést. És a kolléga már mondta, nagyon sok olyan kérdés van, ami szintén nagy fontosságú. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy elemezzük a nyersanyagáramlást az EU-ban, beazonosítsuk ezeket, például a kritikál, kritikus szennyezőanyagokat, hulladékanyagokat, mely szemét lerakókat lehetne újra megnyitni, ahol még hasz, hagytak újra hasznosítható anyagot, nagyobb felelősséget vállaljunk. A VEEE e e kezdeményezéseiben meg lehet, hogy azért nem említették, mert 20 ezer karakter nagyon kevés, de az újra felhasználás kérdése kimaradt. Az feldolgozásról szó esett, de az újrafeldolgozás beleérti az újrafelhasználást is? mert én úgy gondolom, hogy ez a két dolog különbözik, a recycling és a reuse, hiszen így lehet egy termék élettartamát kiterjeszteni. Szeretném megvitatni annak a lehetőségét, hogy egy más gazdasági modellt alkalmazunk az újrafeldolgozás fokozására. Szívesen együttműködöm az előadóval ebben a pontban például a leasingelési opciókról, nem csak a vegyszerekről, hanem más kritikus anyagokról is. Pütikoffer úr. Lehetséges lenne, hogy az urbánus bányászatban betiltassuk a lerakókat? Hiszen ez azt jelenteni, hogy fokozni kellene az újrafeldolgozást. Köszönöm. Vidal Quadras kolléga. Thank you, President. Um... Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálok Bütikofer úrnak a jó jelentéshez. Néhány rövid megjegyzésem van. A jelentés három pillérje szerint az egyik a nyersanyag ellátás nemzetközisége. Osztom azt a nézetet, hogy az EU-nak sürgősen koordinálnia kell a nyersanyag ellátását, valamint a meglévő struktúrákat a lehető legjobban kell kihasználni, például WTO és bilaterális megbeszélések. De közben tiszteletbe kell tartani a felelősségét, mégpedig az, hogy a partnerországokban is segíteni kell a fenntartható fejlődést. A másik a fenntartható ellátás az Unióban. Itt három dolog döntő, döntő, amit ki kell emelni. Ezek összefüggnek egymással. Egy, olyan dologról van szó, ahol a szubszidiaritást tiszteletbe kell tartani. Az EU szint azt jelenti, hogy koordinált megoldásokat kell nyújtani, például az EU éves nyersanyag könyvét ki kell adni. Ezt a 19-es bekezdésben javasolja az előadó. Második a igazgatási eljárások, administratív eljárások még mindig komoly akadályt jelentenek, egy ablakos rendszert kellene bevezetni, ez megoldaná a problémát. Harmadsorban üdvözlöm az előadó javaslatát, legyen egy európai geológiai szolgálat, de semmi nem hangzott el arról, hogy ahhoz, hogy kiaknázási engedély legyen, nagyon hosszú a határidő az engedély megkapásához, valamint az egyablakos rendszer se vezették még be. Nagyon sok adminisztratív intézkedés, környezetvédelmi intézkedéssel függ össze, de ez most elvezet engem egy következő megjegyzéshez ebben a fejezetben. A legutóbbi vitában több kollega kiemelte az, hogy néhány országban, ahol van nyersanyag potenciál, bizonyos védett zónák vannak. Például Spanyolországban, az én országomban szinte 30 százaléka a területnek Natura 2000 terület. Érdemes lenne megnézni a lehetőséget, hogy lehetne az adminisztratív eljárásokon könnyíteni, de természetesen azért betartani a környezetvédelmi kötelezettségeket. A fenntartható kiaknázás, ami célunk. El tudom képzelni, hogy legyen valamilyen címke e téren, ezt is meg kéne vizsgálni. Végül a harmadik pillér, a hatékony források és az újrafeldolgozás. Néhány országban, például Spanyolországban sajnos a hulladék gazdálkodás az csak a lerakást jelenti, sajnos, és gazdasági szempontból úgy gondolom, hogy a előadó jelentéstevő javaslatai fontosak. És az évei 3%-os GDP erőforrás hatékonyság talán túl ambiciózus. Én azt javaslom, hogy legyen egy közös módszer arra, hogy a hatékonyság volt mérjük. Köszönöm, Rubi kollega. Köszönöm Püti Koffer úrnak én is. Úgy gondolom, hogy olyan pontokat hangsúlyoz ki a jelentés, ami fontos. Először is a fizikai és a pénzügyi faktorokat el kell különíteni. A nyersanyagpiacoknak megvan a saját működési mechanizmusa, felmerül a kérdés, hogy az átláthatóságot hogy lehet biztosítani azt biztosítani, hogy stabil, hosszú távú ellátásra támaszkodhassunk, és ez ne kerüljön veszélybe. Az éves jelentés helyes, ha együtt dolgoznak a tagországok, és a szakértelmüket megosztják egymással. Itt az Európai Bizottság a koordinációt átvehetné. Ami a szinergiát az energia hulladékkal és a melléktermékek kapcsolatban illeti, ezt támogatnunk kell. Merkis asszony, az innovatív Európa elképzelése nagyon fontos. Munkahelyeket kell teremtenünk, be kell ruháznunk Európába, Európának tovább kell haladnia, és természetesen a Natura 2000 itt nagyon fontos. Bütikoffer úr igaza van, nem szabad, hogy egymás ellenében dolgozzunk, egymással kell együttműködnünk. Így kell megoldásokat találnunk. Olyanokat kell találnunk, amely lehetővé teszi az együtt dolgozás. Azt hiszem, nagyon jó javaslatot tett az újrafeldolgozó üzemekkel kapcsolatban itt normákra van szükségünk, ez tetszik nekem. Az Európai Innovációs Partnerség, ez is nagyon fontos. Talán a nyolcadik kutatási keretprogram a saját fejezetet kaphatna. Végül Kína, Afrika és más országok. Az együttműködést illetően meg kellene próbálnunk, hogy a WTO-val együttműködve a két oldalú egyezmények esetében a VTO-n keresztül tartsuk egymással a kapcsolatot. Hogy a kétoldalú egyezmények esetében felvegyük az egyezményekbe ezeket a pontokat. Problematikus azonban az a javaslat, hogy a nyersanyag hiány visszafogja az ipart. Itt közvetlen és azonnali kihatással kell számolnunk a munkaerőpiacra. Így aztán megfelelő ellátást kell biztosítanunk. Az ipar versenyképességét is fontos hangsúlyoznunk. A hetedik pont a hatékonyság nagyon fontos, csak hogyan ösztönözhetnénk Európában azt, hogy a hatékonysági célokat elérjék. Szükségünk van megbízható mérési módszerekre. A módszertant itt is ki kell dolgoznunk. A bizottság nyilván tesz mindent annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb megszülje a megoldást, hogy a hatékonyságot megfelelően tudjuk mérni. Ami az irányítást illeti, ezzel foglalkoznunk kell, hogy érjük el hogy a versenyképesség ne károsodjon. Az erőforrások, a nyersanyagok esetében mentesítésre kell, hogy kerüljön sor, hiszen a végfelhasználódra nem lehet ráterhelni mindent. Nagyon fontos, hogy az adóztatás kérdésében figyelembe kell venni a vásárlói kapacitást, másrészt viszont a beruházási kapacitást is, a saját tőke bevonását. Nagyon óvatosan kell bánni az adóval, hogy a mentesítést garantálhassuk. Elnök a bizottság részéről, Kuzigó úr, Micro, please. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek. Köszönöm a szakbizottságnak és az előadónak, Fer úrnak azt, hogy ilyen nagy érdeklődést tanúsítanak a bizottság által kidolgozott stratégia iránt. Ez eh, az unión belül és kívül is eh, érvényes, és itt arról van szó, hogy mennyire hatékonyan használjuk a nyersanyagokat, és az újrafeldolgozás is felmerül. Három megjegyzésem van. Egy, partnerségi felhívás az innováció számára ez szerepel a jelentésben, ezt tudomásul veszük, az előkészítő munka elkezdődött, a bizottságunk még nem hozott határozatot erről, de dolgozunk rajta. A másik pedig hozzáférés az EU-n kívüli erőforrásokhoz. Itt nagyon sok kompetenciájuk van a tagállamoknak, és sőt, nemzeten belüli szint is van, megpróbáljuk bátorítani a tagállamokat arra, hogy jó gyakorlatokat fogadjanak el. De sok függ majd attól, hogy akarnak-e ilyen irányba elmozdulni, egyszerűsíteni akarják-e az eljárásokat, de azért eh, a jogszabályok megváltoztatását eh, nem kérjük tőlük. Ami az Afrikával való együttműködést illeti, mi arra gondoltunk, hogy itt win-win megoldásokra van szükség. Az első megállapodás, amit az Afrikai Unióval kötöttük, az a kormányzásra, az infrastruktúrára, a befektetésekre, vonatkozik geológiai kérdésekre, és itt nem eh, neokolonializmusról van szó. Jó, még egyszer a raportőré szó. Köszönöm, elnök úr. Néhány dologra szeretnék választ adni, de először köszönet jár minden kollégának a kritikáért, megjegyzésért, én úgy gondolom, hogy összességében véve ez egy olyan alap, amelyben mindenki kiegyezhet. Panajotov úr, a hosszú távú függőséget Kínától, illetően én nem ilyen adatokat kaptam. Az adatok arra utalnak, hogy tíz éven belül maga Kína is importálni fogja a földfémeket figyelembe véve, hogy hogy nő a felhasználók száma Kínán belül. Úgyhogy jó lenne, hogyha nem számítanánk nagyon arra, hogy Kína hosszú távon kiszolgálja a mi szükségleteinket. Más forrásokat kell találnunk. De jelenleg muszáj Kínára támaszkodnunk. A használt anyagok leragását illetően Tudom, hogy az ipar már nagyon aktívan keresi a megoldásokat. Például a lerakott háztartási hulladékoknak kb. 3-4 százaléka olyan nyersanyag hulladék, olyan hulladék, amit újra fel lehetne dolgozni. Úgyhogy ez egy igen vonzó megoldás lenne. Ami a nyersanyagellátást illeti. Ez egy mi rendszeresen felmerülő probléma. Csak akkor érhetjük el, hogyha az ellátás és az igény kérdését összehangoljuk. Például a ritka földfémek esetében az a célkitűzés, hogy egy harmaddal csökkentsék az igényüket földfémekre, pontosan azért, mert Japánon kívül nagyon nehéz hozzájutni a ritka földfémekhez. Úgyhogy megfelelő egyensúlyt kell visszaállítanunk a keresletet. Figyelembe véve, amit Kierek úr mondott. Nagyon érdekes volt, hogy mi az előnye az újrafeldolgozásnak új fénybe bent tüntette fel. Ezt követnünk kellene. Bencen úr említette Grönlandot, a Parenc tengerrel és az északi sarkkal együtt a 20 pontban már benne van. Úgy gondolom, hogy itt nagyon aktív politikát folytatunk, legalábbis ha jól tudom, Jelenleg az ausztrálok nagyon aktívan részt vesznek Grönlandon, és foglalkoznak ezzel a témával. Úgyhogy egyetértek önnel, nem várnunk kell. Még akkor is, ha minden problémát figyelembe veszünk, ami ezzel a területtel kapcsolatos újrafeldolgozás és újrahasznosítás. Merkiz asszony. Az újrahasznosítás az újrafeldolgozás alkategóriája. De biztos jobb, ha külön vesszük ezt a kettőt, mert nem tudom, hogy automatikusan így érzik-e a kollégák. A lerakó betiltása nem tudom, hogy ezt európai szinten kellene el megvalósítani. Szerintem ez szubszidiaritási kérdés. egyet értek azzal, amit Vidal Quadras úr mondott. Nem kellene mindenre az európai szintet ráhúzni, amikor a szubszidiaritás elvével a tagországok megoldhatják ezt a problémát. Aztán az a kérdés, hogy Spanyolországban túl sok-e a Natura 2000 hely? Ez nem az európai döntés kérdése, ez a spanyol politika kérdése. Rübich úr az adóztatást illetően. Talán meglepett néhány embert az, hogy nem javasoltam egy általános nyersanyagadót. Ezt szándékosan tettem. Koncepcionális megfontolások vezérelték ezt, de egyetértek, az adókérdést meg kell fontolnunk. Stratégiai szempontból egyetértek. Nem kell európai hozzáadott adókkal operálnunk, de ha adóról beszélünk, föl kell kutatnunk, hogy a mentesítés az honnan érkezhet. Ezzel teljes mértékben egyetértek. Köszönöm szépen, ez volt a legfontosabb, ezek voltak a legfontosabbak, bár nyilván vannak ellentmondások, de azért azt gondolom, hogy kiegyezhetünk. Köszönöm. Jawohl. Igen. Akkor ezzel lezártuk a vitát. szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy még április 12-ig beadhatja a megjegyzéseit hozzászólását. Fogadjunk, hogy több mint 500 vagy több mint 1000 érkezik be, elnök úr? Hát írják a lehető legtöbbet azért, hogy Bütikoffer kollégának legyen mit csinálnia. Jó, hát koffer úr, hogy ha nem maradsz nyugton, akkor majd én magam írok néhányat. Úgyhogy április 12 a határidő, és uh, utána uh, 1 12-én és 13-án találkozunk áprilisban. Köszönöm, ennyi volt a mai nap.